Uh, good afternoon, everybody. I think we should make a start, even though we're running slightly behind time, because we now have our... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az első téma előadója, mivel itt van, ezért lássunk is neki a munkának. Kérem a jelenlévő kollégákat, hogy formálisan is fogadjuk el a napirend tervezetet, amelyet remélhetőleg mindenki megkapott, hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük a napirend tervezetet. kezdhetnék mindenki kit. Még egyszer megteszem ezt majd, hogy az interneten közvetítik mai ülésünket. A múlt héten egy koordinátori ülést is tartottunk. Erre majd később, ha mindenki jelen van, röviden utalnék. Az IMCO News hírlevelünk az utolsó pillanatban ugyan, de szintén elkészült. És ne is lopjuk tovább az időt, térjünk át az első napi rendi pontra mert fél négytől majd szavazzunk. Megragadnám az alkalmat, hogy emlékeztessem nagybecsült kollégákat, hogy szavazókártya nélkül nem fog menni. Tehát, <clears throat> ahogy említettem, az egyes napirendi ponttal kezdenénk, illetve a, a hármassal, hogy pontos legyek. A belső piaci információs rendszer erre foglalkoznánk, ez az IMI rendelet, előadónk bílán úr, Ányék előadó is itt van, Karácsa Bilt asszony, a szocialistáktól szintén, liberálisokból nem, liberálisokkal nem állunk jól, de talán majd később többen is lesznek. Tehát egyelőre ez a két árnyék előadó van jelen, de biztos többiek is csatlakoznak majd hozzánk, mert én Bent az Európai Bizottságtól szintén üdvözlöm, aki ennek a javaslatnak a felelőse, és akinek majd később megadom a szót. És a tanács is úgy látom, hogy egész szép számmal képviselteti magát, külön üdvözlöm Önöket. Tehát nem is marad más hátra, mint hogy Bílan úrnak, az előadónknak megadjam a szót, aki majd eh, felvezeti a témát, a problémákat, elmondja, hogy mik a tervei, és hogy hogyan alakul majd a menetrendezőben. Parancsoljon Bílen kollega. A Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon pozitívan állok hozzá az Európai Bizottság javaslatához, és röviden el fogom mondani, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a rendeletre vonatkozó javaslat. Az IMI, a belső piaci információs rendszer, egy, infor, egy ingyenes információs rendszer, amely 2008-ban került bevezetésre. Egy általános igazgatási együttműködési platformról van szó. Nagyon gyors információ csere csatorna, határokon átnyúló rendszer az Európai Unió 27 államában és a harmadik országokban is létezik az Európai Gazdasági Térség állományban is. Jelenleg a 2005 per 33-as a szakmai képesítések kölcsönös e, elismeréséről szóló irányelv, illetve a belső piaci szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos együttműködésre vonatkozik, és körülbelül 20 alkalmazást regisztrálnak naponta. 20 kérvényt regisztrálnak naponta a rendszerben. Ez ugyanakkor horizontális eszköz is, amelyet különböző tematikus területeken való információ cserére is használnak, és a jövőben akár ki is lehet majd terjeszteni, például a beteg jogokkal kapcsolatos területre is. Aztán a Solvit tal kapcsolatos feladatokra is használható, illetve az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre is. Alá kell húznunk, hogy ez az egész rendszer nagyon pozitív hatást gyakorol a belső piacra, és nagyon fontos eszköz, amelynek segítségével a belső piac jobban működik. Néhány funkcióval kapcsolatos kérdést megem, megemlítenék. A jelenlegi funkció, illetve a majdani jövőbeni kibővített működéssel kapcsolatban. Először is a tízes preambulum bekezdésben említett figyelmeztetési mechanizmusokról. Ezek a figyelmeztetési mechanizmusok, értesítések, ezek a rendel, rendelettel kapcsolatban megjelentek, de sokkal részletesebben kellene ezeket meghatározni. Azon kívül a 13. és 14. cikkel kapcsolatban is van némi kétségem. Ezek az adatok visszavonását, illetve az adatok megőrzését tárgyalják. Az adatok blokkolása vagy zárolása az rendben van, és ezek öt éves időszakra vonatkoznak, de az lenne jó, hogyha közben tudnánk, hogy kinek és milyen jogalapon lenne hozzáférése ezekhez az adatokhoz. Ezeket pontosítani kellene, erre én kísérletet is tettem a jelentésemben. A bizottság úgy döntött, hogy nem fog hatás tanulmányt végezni, ez nagyon sajnálatos, mivel egy ilyen elemzés, e- elemzést általában hozzá kellene kapcsolni a rendeletjavaslathoz. Annak viszont örülök, hogy a kibővítési szakaszok mindegyikében lesz hatástanulmány majd a jövőben, és azt is szeretném aláhúzni, hogy volt egy adatvédelemmel kapcsolatos hatástanulmány, hiszen hogyha ezt a rendszert a különböző területekre kiterjesztjük majd, különösen fontos lesz, hogy az adatvédelem szempontjából is legyen egy ilyen elemzés. Az Európai Parlament alaposan megvizsgálta a javaslatot. A jelen, az árnyékjelentéstevőkkel már megvolt az első találkozunk, és tudom, hogy más politikai frakció is érdeklődést mutat a téma iránt. Tudom azt is viszont, hogy szorít minket az időt, elnök úr, úgyhogy el is mondanám, hogy hogy néz ki az ütemterv. Ma eszmecserét folytatunk a témában. Január 16-áig szeretném elküldeni a fordítóknak a javaslatot, ez a rendelet, a, a jelentés tervezetet. Februárban fogunk dönteni. Február 28-a 12 óra a módosító indítványok benyújtásának határideje, és március 21-én tudjuk majd ezeket megvitatni májusban tudunk majd róluk szavazni. Köszönöm, ennyit akartam mondani. Uh, Köszönjük Bílen úrnak ezt a bevezetést, és hogy rávilágított a legfontosabb <clears throat> esetleg problémás kérdésekre. Az adatvédelmi ombudsman is készített erről egy uh, jelentést, tehát ezt a oldalát is láthatjuk. Most pedig megadom a kollégáknak majd a szót. Your shadow, and I see that the indefatigable Mrs. Ruler is here as well. Ruler asszony is itt ő a sorokban, a padsorokban. Trantefilidi szó sajnos nincs egyelőre közöttünk. Koráca Bilt asszonynak adom meg elsőként a szót. I'm extremely happy. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök neki, hogy az EPP nevében foglalkozhatok ezzel a jelentéssel, mert nagyon praktikus módja ez a belső piaci adminisztratív akadályok elhárításának kértem már a, korábban is, hogy ez meglegyen, ugyanis nagyon jó, bizt, jó eszköze a mozgás szabadságok biztosításának. Az bizottság javaslatát jónak tartom, egy egységes, horizontális eszközről van szó, amely más területekre is, szektorokra is kiterjeszthető lesz majd, csökkenti majd az indokolatlan bürokráciát, el tudjuk kerülni, a, azt, hogy tovább bonyolódjon a belső piac. Billan úrnak elmondanám, hogy szerintem nincs szükség teljes mértékű hatástanulmány előkészítés, elkészítésére, hiszen már minden ö, fontos szempontot figyelembe vettek a korábbi jogalkotási javaslatok elkészítése során. Ez egy, ez egy ö, összefoglaló, és a bizottság már minden szükséges vizsgálatot elvégzett. Hogyha mégis végeznének hatástanulmányt, az egyszerűen csak késleltetné a hatályba lépést. Nagyon érdekes volt viszont azoknak az érintetteknek a véleménye, aki gyakorlati szinten, nemzeti, regionális szinten foglalkozik és dolgozik ezzel, és aki látja, hogy mik a kihívások a rendszerben. Igaza van Billen úrnak a bizalmas információkkal, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kétségeiben. A 11-es szikkel kapcsolatban valószínű azt javasolnám, hogy ott tartsuk be a nemzeti, illetve az Európai Uniós szintű bizalmas dokumentumokra vonatkozó szabályokat, hogyha például van egy dokumentum, akkor ott a fogadó ország jogát kellene figyelembe venni, ahelyett, hogy a küldő ország joga szerint értékelnék a dokumentumot, de ezt meg tudjuk persze vitatni. A felhatalmazáson alapuló aktusokkal kapcsolatban én úgy érzem, hogy bíznunk kellene a bizottságban a technikai kérdések területén, amíg legalábbis amíg vannak megfelelő védzáradékok. Parlamentnek évente jelentés kell, hogy tegyenek, és vannak más garanciák is, kérhetünk még további garanciát is, de azt hiszem, hogy a delegált aktusok amúgy rendben vannak. Nagyon várom a további együttműködést Bilánóral és az árnyék jelentéstévőkkel is. Köszönöm. Köszönjük Karácsa Bild asszonynak, Sáda Műze asszony. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a jó bevezető előadást, és azt is, hogy már is összehívta a jelentéstevő az első árnyékjelentéstevők találkozóját. Talán először fordul elő, hogy Biltasszonyjal egyetértek abban, amit mond. Tulajdonképpen ugyanaz a megközelítésünk, a szociáldemokraták majdnem egyetértenek vele. Jó javaslatnak tartom én is a bizottság részéről ezt a javaslatot. A szociáldemokraták ezt a javaslatot nagyon jónak tartják, a belső piac további működését ö, könnyíti meg, és annyira át van dolgozva, hogy egyszerűen ö, szerintünk sincsen szükség további hatástanulmány elvégzésére. Egyszerűen az a feladatunk most, hogy jogalapot teremtsünk ennek a munkának, ö, a belső piaci információs rendszer működésének, és ezt mi is támogatjuk amikor Bárnié úr itt volt utoljára, akkor megkérdeztem őt, hogy mit, mit tudna tenni a belső piaci jogalkotás jobb érvényesítése érdekében, és akkor azt válaszolta, hogy az a fontos, hogy az administratív oldalt tekintsük meg, és azt hiszem, hogy az belső piaci információs rendszer pontosan erre használatos. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik a, szerintem is az adatvédelmi kérdés, amelynek, amelyet mindenképpen rendbe kell tennünk, és a másik, ahol nem értünk teljes mértékben egyet, az a felhatalmazáson alapuló jogi, alapuló jogi aktusok kérdése alá kell húznunk azt, hogy a tanács és a parlament közösen kell, hogy döntéseket hozzon, nem engedhetjük meg, hogy a delegált aktusok legyen az egyetlen eszköz. Tehát mindenképpen be kell bennünket is vonni abba, hogy milyen további területekre lehet kiterjeszteni a jogszabály. Támogatom a jelentéstevő által előadott menetrendet is. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Mr. Köszönjük, Likerárd úr. Well, um, just to follow up on what... Köszönöm szépen. A Dán kollégám által mondottakat én is támogatnám. Az Alde nevében el tudom mondani, hogy szerintünk is nagyon szép és jó javaslatról van szó. Úgy érzem, most tényleg majdnem, hogy a, úgy beszélek, mintha a Dán kormány képviselném, pedig nem őket képviselem, de nagyon fontos szerintünk is, hogy ne halogassuk tovább ezt a döntést. Ne, tényleg nem a dánok nevében beszélek, de azt tudom, hogy a dán elnökségnek érdekében áll a 2012-es év első fél évében lezárni ezt a mappát, és, és, és nagyon fontos lenne, hogy erre a lendületre építsünk és segítsünk nekik ebben. A részleteket illetően véleményünk szerint is csak az illetékes hatóságoknak és a felhasználóknak kell, hogy legyen, legyen hozzáférés az adatokhoz. A 10-es cikk 7-es bekezdésében jobban meg kell határozni azt, hogy kik a külső szereplők véleményünk szerint. Véleményem szerint a külsőbb szereplők hozzáférését korlátozni kell, természetesen azért is, hogy bizonyos adatokat meg tudjunk védeni. Azon kívül a 18-as cikk első bekezdéséhez is szeretnék hozzászólni. Úgy tűnik, hogy a a adatokhoz való hozzáférés és az adatok kiigazítása nemzeti jogszabályok alá tartozik, és van egy 60 napos határidő ezzel kapcsolatban. A 60 nap túl hosszú idő. Én úgy érzem, hogy nem, semmi nem indokolja meg azt, hogy 60 napig kellene, kelljen várni ezért át kellene gondolnunk, hogy valóban ez a 60 napja a megfelelő határidő. Aztán az sem világos, hogy miért és milyen milyen mértékben lehet harmadik országoknak a 22-es cikk értelmében megadni az EU-s adatokhoz való hozzáférést. Véleményünk szerint ezt is korlátozni kellene. De ezek természetesen csak részek, részletek, nagyjából egészében egyetértünk a javaslattal. Támogatjuk azt, és várjuk a további együttműködést. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönjük, Beim Berichterstatter bedanken und gleichzeitig... Hogy mondjak én is köszönetet a jelentéstevőknek, és elnézést is szeretnék kérni, mert hogy még végleges véleményt nem tudok beterjeszteni, csak majd Salzburgban. Nos, az Európai Bizottságnak a javaslata relevánsnak minősíthető véleményem szerint. Ezzel együtt persze vannak kritikus részei a részes felek az elektronikus levelezés tekintetében. Erre majd még ki fogok térni a későbbiek során. Azt hiszem ezek a pontok még erősíthetők. Ugyanakkor, ahogy Bilán képviselő is panaszkodott, azt hiszem helyes jelezni azt, hogy a hatástanulmánynak a léte nem teljesen ö, nélkülözhetetlen, de ezzel együtt azért érdemes felírni a jelentéstevőnknek a figyelmét arra, hogy ez is egy érdekes és fontos kérdés, és hát majd a menetrendet, amikor már kialakult, megvizsgáljuk, és, és ennek fényében tudjuk majd ütemezni a különböző újabb és újabb javaslatokat az adatvédelemmel kapcsolatosan. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy ezzel az árnyékeladók sorának végére értünk bármelyik más kollega szeretne hozzászólni, Schwab úr szólt, kért eddig szót, neki megadom, tehát ha valaki más még szeretne hozzászólni, akkor most jelezzen. Schwab úr után Röpen asszonynak adom meg a szót a bizottság részéről. Schwab úr? Köszönöm szépen, elnök úr. nagyon örülök annak az iránynak, amelybe húz ez a javaslat, ugyanis a belső piacnak egyik legfontosabb eszközével van itt dolgunk. Ez szolgálhat arra, hogy a szolgáltatási irányelvet és egyéb jövőbeli irányelvet is végre tudjunk hajtani, gondolok itt a szakmai elismeréseknek az irányelvére, és így tovább. Szóval egy olyan eszközről van itt szó, amely gyakorlatívá teheti a különböző jogalkotási eszközeinket. Ez jól kell, hogy működjön, mégpedig azért is, mert hogy ettől az információs cserétől függ az, hogy a tagállamok mennyire lesznek elégedettek, és az érintettek is mennyire lesznek elégedettek, akkor, amikor beterjesztenek ilyen vagy olyan kérelmet, szakmai ö, elismerés tekintetében többek között, vagy egyéb jogállás változtatására előterjesztett kérelmük elvizsgálásáról, megvizsgálásáról van szó. Nyilván az is lényeges, hogy mennyi adatot képes majd a rendszer feldolgozni. Az Európai Bizottság abból indul ki, hogy működik a, rendszer. De még nem tértünk ki a nyelveknek a kérdésére. Egyelőre ez még rendezetlen, és a fordítás csak olyan a különböző nyelvi fordítások csak olyan eljárásokra áll rendelkezésekre, amelyek teljesen automatizált feldolgozást tesznek lehetővé, az egyepekre nem. Tehát a fordítási modult még tovább kell fejleszteni, erre úgy gondolom, hogy további befektetésre van szükség, azért, hogy az egész rendszer a fordítási igényeknek is eleget tudjon tenni. Azt hiszem, hogy az, hogy hány esetet volt képes az információs rendszer ez idáig feldolgozni, arra azt kell, hogy mondjuk, hogy korlátozott mennyiséget. És amit most mondok, az áll a szakmai elismerésnek a kérdésére. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan terület, amely sokkal nagyobb igényeket hivatott ellátni. Itt sokkal nagyobbak az igények, és hát a kérdés az, hogyha nagy, es, nagy mennyiségű kérelmet kell feldolgozni, akkor mennyire lesz ez a rendszer a feladat magaslatán. Azt is még hozzáteszem, hogy az Európai Bizottságnak feltalmazást kell adni arra, hogy el tudjon járni, és ha ez nem így lenne, akkor oda juthatnánk, hogy olyan válaszok kimennének, amelyek nem az érintetteket érintenek, hogy úgy mondjam, és késedelmes lenne az információszolgáltatás. Köszönöm. Más nem kért szót. Bílán úrnak mindjárt megadom a szót, hogy lezárja ezt a kérdéskört. Gröben asszony szeretne még egyszer az Európai Bizottság részéről üdvözölni az ülősönkön, aki majd az Európai Bizottság véleményét felvázolja nekünk, ami nagyon fontos lehet. Parancsoljon, hölgyem! Um, thank you, Mr. Harbour. Köszönöm, Harbour Öröm volt hallgatni, hogy az IMR rendelte kapcsolatban ilyen pozitív reakciók hangzottak el. Jártunk már itt az önök szakbizottságában, azzal kapcsolatban, hogy mit tervezünk IMI ügyben tenni, más szakpolitikai területekre hogyan kívánjuk esetleg kiterjeszteni. Az IMI rendelet az egyik szükséges elem ahhoz, hogy más szakpolitikai területekre is kiterjesszük ezt a rendszert. Reagálva eh, Billán úr megjegyzésére, miszerint hiányzik a hatástanulmány, természetesen alaposan tanulmányoztuk ezt a kérdést, de mivel, ahogy azt többen mondták, ez a rendelet csak konszolidál egy már régóta működő rendszert, és megerősíti, megszigorítja a már alkalmazott adatvédelmi szabályokat, úgy véltük, hogy a rendelet új költségeket nem teremt, és a rendelet meghozatala. Éppen ezért egy hatástanulmányt eh, nem indokol. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy ha új szakpolitikai területekre kívánjuk kiterjeszteni ezt a rendszert, akkor természetesen szükség lesz ilyen hatástanulmány elvégzésére, amely részét képezi majd az akkor elfogadandó ágazati jogszabályoknak. Egy pár megjegyzésre hogy reagáljak. Az adatmegtartási időszak 18 hónap nagyon fontos, elengedhetetlen ahhoz, hogy az illetékes hatóságok, szervek az adatalanyok kérésére reagálhassanak, akik tudni akarják, hogy az IMI adatbázisban mi történt az adataikkal. <clears throat> Öt éves időszakról is van szó, ezen időszak alatt az adatok blokkolva lesznek, senki sem férhet hozzájuk, hogyha az illetékes szerveknek szükségük van rá az adat alany kérésére, akkor csak nagyon szigorú technikai módszerekkel lehet elérni az adatokat, tehát ez csak egy óvintézkedés, ez az öt éves időszak annak érdekében, pontosan, hogy az adó az adat alanyok élhessenek jogaikkal. A Solvit alkalmazása az IMI-ba már most is lehetővé teszi azt, hogy panaszokat online webformátumban nyújtsanak be technikai jogokból. Biztosítani kell azt, hogy ez működhessen még akkor is, hogyha az IMI-ba integrálódik a szolvét egy része. A külső harmadik országokkal kapcsolatban a rendelet elég konkrét eh, kondíciókat fektet le, amelyek eh, lehetővé teszik, hogy eh, az IMI-hoz csatlakozhasson egy külső ország illetékes hazossága. Ezek közé tartozik például a megfelelőségi teszt, azaz, hogy az adott harmadik országban az adatvédelem megfelelően garantálta. Ezen kívül az is szükséges, hogy a harmadik ország legalább egy uniós jogszabályt, olyan jogszabályt elfogadott már, amely az IMI eh, rendeletnek már része, például, mire gondoltunk itt, például a Svájccal a közelmúltban kötött megállapodásra, amely a szakmai képesítésekre vonatkozó irányelvet illeti. Nyilván ezzel kapcsolatban e, jogos elvárás, hogy erre vonatkozóan az Európai Unióval adatcserét folytathassanak, de ez csak egy e, olyan cikk, amely lehetővé teszi, de nem határozza meg, hogy mely országok vegyenek részt így módon ebben a rendszerben. Nagyon fontosnak tartjuk a rendszer felhasználóinak visszajelzését, e, rendszeresen mérjük, e, vizsgáljuk visszajelzéseiket. Hogyha gondolják, akkor a legutóbbi felmérésünk statisztikai adatait is e, szívesen megosztjuk önökkel, és akkor tudhatják, hogy mit gondolnak a felhasználók az IMI-ról. Ezen kívül szeretnénk felhasználó barátabbá tenni, a mostaninál felhasználó barátabbá tenni ezt a e, rendszert. Ami a nyelvet illeti, nos, az IMI gépi fordítási rendszere nem működik különösebben jól, megpróbáljuk ezt e, megjavítani, és reméljük, hogy a régi gépi fordító rendszer helyett valami jövő március-áprilisra feláll majd. A kérések számára utalva a jelenlegi rendszer 100 ezer, évi 100 ezer kérésre van fel készítve, hogyha megnézzük, megvizsgáljuk az AMI mostani viszonylag szerény eh, volumenét, akkor láthatjuk, hogy eh, komoly problémákban még egy ideig valószínűleg nem ütközünk. Természetesen igaz, hogy a szakképesítésekre vonatkozó irányelv keretében nagyobb eh, szerepet szánunk az IMI-nak, de még akkor is, hogyha ez megnöveli a kérések kérvények szemet, szerintünk a rendszer mindenféle probléma nélkül ezzel is megbirkózik majd. Köszönjük! Good. Well, thank you very much indeed. Köszönjük. Talán érdemes mindenkit emlékeztetni arra, hangsúlyozni azt, amit az elején mondott, mi szerint ez a javaslat az e, egységes belső piac intézkedés csomag egy 12 pillérének az egyike, amely jól tudjuk, hogy intézkedés csomag mennyire fontos számunkra, ezért jó lenne minél hatékonyabban, gyorsabban e téren is rendet rakni. Most megadom ismét a szót az előadónknak, hogy összefoglalja az elhangzottakat, és további gondolatokat megosztom velünk, mielőtt lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Billan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy ideje elkezdeni a szavazást. Współpracę obiecuję, że, że, że mm, będziemy mieć jeszcze spotkanie przed terminem, w e, którym... Hogy mondjak, köszönetet az árnyék tevőnek. Za, mm, e, za to wystąpienie. Mm, meg szeretném köszönni a bizottságnak is a hozzászólását és a nagyon részletes reakcióját aggájaimra és kérdéseimre. Remélem, hogy a jelentést e, elfogadják, annak érdekében, hogy a, ez a szabályozás még a Dán elnökség alatt lezárulhasson, mivel ez a Dán kollégáinknak fontos. Köszönöm szépen. Um, Köszönjük ezt a munkát, és karácsony után szinte ajándéképpen várjuk majd az ön jelentéstervezetét, és ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom, és menjünk tovább a szavazásra, de most már, hogy megérkeztek a kollégák igen nagy számban, talán megengedik, hogy eh, egy-két bejelentést tegyek a múlt heti koordinátori üléssel kapcsolatban. Először is a jelentési kodítélésével kapcsolatban a fogyasztói programmal 2011-20 közötti fogyasztói programmal kapcsolatos jelentést az ALDE liberális frakció kapja. A termékek eh, forgalomba hozatára vonatkozó technikai jelentést az EPP, azaz a néppárt készíti el. Az alternatív vitarendezési mechanizmusok és az online vitarendezési mechanizmusok eh, kapcsolódó jelentések a szocialisták és az EPP kapják ezt a két jelentést, érdemes tudni. Eh, ezt ezek voltak a legfontosabb meghozott döntések. Ez természetesen mindenki számára elérhető lesz az interneten is. A jövő évi missziókkal kapcsolatban is folytattunk érdemi tárgyalásokat. A motorkerékpárokkal kapcsolatban a koordinátorok megerősítették kérésüket, hogy valamilyen hatástanulmány formájában vizsgáljuk azokat a módosítókat, amelyeket benyújtottunk, és potenciálisan a javaslat költségterhét növelték volna. Ez a jelentés ez a hatástanulmány is természetesen majd ezt is figyelembe veszük, miért lezárnánk magát a jó alkotási folyamatot. De erre majd visszatérünk alkalmasint. Szeretném még valamire felhívni az önök figyelmét. Ma reggel a versenyképességi tanácsülésezett a belső piaci fórum eredményeit értékelve, többen is ott voltak, és a tanács, a versenyképességi tanács egy roppant érdekes és átfogó állásfoglalást fogadott el, amely a krakói nyilatkozatra érdemben, részletekben reagál. Érdemes talán tudni, nyilvánossággal is érdemes talán megosztani, azt, hogy a tanács szerint először is a tanács üdvözli a krakói nyilatkozatot, és azt, hogy ilyen sok eh, érintett érdekelt szereplő képviselője megjelent és aláírta ezt, különösen az Európai Parlament jelenlétét, illetve azt a közös erőfeszítést, amelyet az Európai Parlament és az Európai Bizottság tett, amely ezt a eh, soha nem látott eh, eseményt lehetővé tette. Miniszteri szinten eh, természetesen figyelembe vették a krakói belső piaci fórum eredményeit, de hát bővebben erről is olvashatnak a honlapunkon. Azt hiszem, hogy most átterhetünk a szavazásra, és az első téma pedig az agrár és erdészeti járművekre vonatkozó irányelv és azok módosítói. Itt van-e az ár előadónk? Jó, jó, nekem. Okay. Uh, so, unfortunately, Mr. Panzeri can't be here. Sajnálatos módon Panzeri úr nem tud itt lenni, ezért Venyű uh, asszony uh, próbálja pótolni őt, meg is adom neki a szót, mielőtt megnyitom a szavazást, parancsoljon kollégina. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Antonio Panzeri nevében szeretnék elnézést kérni. Olaszországban van, nem tudott a körünkben megjelenni a mai napot, de jó kívánságit fogalmazta meg, és kis feljegyzést készített a számunkra, ezt most közvetítem. Köszönetet mondanék, mondja ő, a jelentés tevőknek, akik nagyon eredményesek, eredményesen működtek közre, egy olyan szakmai, nagyon messze menő szakmai témakörben, amely a mezőgazdasági és erdészeti járművekkel foglalkozott. 33 módosító született a rendelettel kapcsolatosan nagyon érzékeny kérdésről van szó. Többek között a 16. fejezetre tértek ki, amelyek a karbantartással foglalkoznak, aztán az U kategóriának a kizárásával is foglalkozott, foglalkoztak a módosítók és a delegált aktusoktól, a felhalmozáson alapuló jogi aktusokra, amelyeket a bizottság kell, hogy kezeljen, illetve az egyéb minden területen használatos gépekkel is foglalkozott a módosítóknak egy része. A tárgyalások, egyeztetések egészen az utolsó napokig tartottak, és öt olyan kompromisszumos módosító született, amely szinte lefedi valamennyi érzékeny kérdést kérdést, ezekkel kapcsolatosan sikerült konszenzusra jutnunk valamennyi frakció között. Csak a, a csak a terepjárók területén maradt a kérdés nyitva, és e tekintetben az merült fel, hogy ezt a fajta kategóriát ne emeljük be a rendelet tervezetbe, mint hogy egy hatás tanulmány is készül, ennek az eredményét majd januárban fogjuk megismerni, és aztán szó, sor kerül a horizontális munkacsoportokban a hatástanulmány megvizsgálása. Ez után kerülhet majd sor a plenáris ülése, az köszönetet mondanék megint a árnyékjelentéstevőknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Pánszeri úrnak, és mind, az árnyékjelentéstevők nevében mondhatom ezt. Minden árnyékjelentéstevő itt van. Különösen Filip Zsan szeretném szeretettel üdvözölni, és kollégáit a DG Enterprise-tól, akik felelősek ezért a nagyon komplett dokumentumért. Az árnyék jelentéstevők egyetértettek abban, hogy egy sor területet blogban tudunk megszavazni, ezeket majd nagyon óvatosan és nagyon alaposan megmagyarázom, hogy mindenki értse, hogy miről szavaz. De még egyszer elmondom, a politikai frakciók mindegyike egyetért abban, hogy blokkokban fogunk néhol szavazni, és van talán egy szóbeli módosító. Ezeket szépen végigjárjuk, és a szavazókártyákat is használni fogjuk a nem, nem egészen biztos helyzetek eldöntésére. Árnyékrendtéstevők? Jó, akkor kezdjük is meg a szavazást. Először is blogban szavazunk az első 15 és 16-os módosítóról, az 17, 18, 19-es módosítóról mellette, ellene elfogadtuk. Következő kettőt visszavonták, akkor két megegyezőt a 2 per 2-esről, 310-311 mellette, ellene elfogadtuk ezt is. Következő blokk, 20-as, 21, 3, 12, 3, 13 és a 22-esről mellette, ellene, elfogadtuk ezt is. 314 és 316 mellette, ellene, elfogadtuk. 315-öt visszavonták, akkor megint egy hosszú blokk, nagy blokk következik. 317-18, 23-24-25, 319, 320-at visszavonták, 26-27-es nem fogunk, arra nem fogunk szavazni, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, itt van vége a blokknak. Mellette ellene. Elfogadtuk. Akkor külön szavazzunk a 35-ösről mellette. Ellene? Elfogadtuk. Következő blokk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-ről nem szavazunk. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 együttesen mellette ellene, ezt is elfogadtuk. Most következik a hármas cikk első bekezdése, 321-es módosító, részenkénti szavazás, ez a ö, Maximum Speed by Design szöveget érinti. Először az egész szövegre vonatkozóan mellette, ezt elektronikusan le fogjuk ellenőrizni. Megnyitom a szavazást, tehát az első rész a 321-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-en szavaztak mellette, 20 ellene. Akkor most a a szóbeli módosítóval együtt, ami úgy hangzik, hogy maximum speed by design 40, tehát 40 km per óra. Második rész, megnyitom a szavazást. Tehát a szó, szóbeli módosítással együtt, ahol 40 km per óra szerepel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a 60 km per órás szóbeli módosítóval együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt teljes mértékben elfogadtuk 21-9 arányban. Akkor az 50-es mellett ellenem elfogadtuk ezt is. Következő A 323-asról kell szavaznunk? Akkor a következő a 323-as módosító, mert a jelentéstevő ellene van. Mellette? Ellene? Ó, elnézést kérek, ez az oldalkocsis járművekről szól, és részenkénti szavazást kell tartanunk. Akkor még egyszer elkezdjük. Tehát az első részről, ami a teljes szöveg, a módosítások nélkül, a 60 km per órás módosítás nélkül mellette. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 323-as első rész. Lezárom a szavazást. egyértelműen elusított, elutasítottuk, akkor a módosító további része ö, okafogyottá válik. Jó. Következő blokk 51, 52, 53 és 54 mellette. Ellenem elfogadtuk. 51-es, 55-ösről nem szavazunk, aztán külön szavazások lesznek. 324. 324. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 325. 325. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 326. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 327-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 331-es lenne, de azt is, az is kiesik. 30, 28, 328, megnyitom a szavazást. Kicsit gyorsabban, ha lehet, jó. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 329, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk ezt is. Tehát a 331-es kiesik, és az 56-ost, valamint a 330-ast nem kell megszavaznunk. Következő blokk, Panzeri Szúré, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Egy jó nagy blokk. Mellette ki van? Ellene ki van? ezeket is mind elfogadtuk. Most akkor külön szavazunk a 332-es módosítóról mellette, ellene, elfogadtuk ezt is, 85-ös kiesik, következő blokk, 86, 87, 88, 89, következőket visszavonták, 90, 91, 92, 93 és 94 itt végződik a blokk mellette, ellene, elfogadtuk. Kompromisszumos módosítókhoz értünk, egyes mellette, ellene, elfogadtuk ezt is akkor a következő a 96-os lesz, de ez egy blokknak az eleje, 96, 97, 340, 98, 339, 99, 100, 341, 101, 342, 102, 100, 309, 104, 344, 105, és tulajdonképpen egészen, itt nagyon-nagyon nagy a sor, úgyhogy azt hiszem, hogy egészen melyik oldalig is mehetünk? A, tulajdonképpen a 9-es cikkel kapcsolatos 10-es cikkel, 11-es, 12-es cikkel, 13-as cikkel, 14-es, 15-ös cikkel kapcsolatos módosítók, 16-os, 17-es, 18-as, 19-20-as cikk is ide tartozik, 21-es és a 23-as cikk is ide tartozik a blokkhoz, valamint a 24-essel kapcsolatos 193-as. Mindenki tud követni? Akkor mellette ki van, ellene ki van? Ezeket is mind elfogadtuk. Tényleg köszönöm, hogy ezt így le lehetett egyszerűsíteni. Következő 348-as mellette. Ezt elektronikusan lenőrizzük. 348-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. <clears throat> Még egy blokk következik. A 24-essel, 25-össel kapcsolatos módosítókról és utána még a 203-as, a 26-ossal kapcsolatos, 27-es, 28-as, 29-es és a 30-assal kapcsolatos 227-es mellette, ellene, ezeket is mind elfogadtuk. 228-as mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor még egy blokk következik, a 30-assal kapcsolatos, 31-essel, 32, 34-essel és a 12-es fejezettel, tehát a 237-es mellette ellene, ezt is elfogadtuk. Aztán a 354-es következik, itt egy szóbeli módosításunk is van, Tom Mendez úrtól, és azt javasolja, hogy töröljük a a 35B cikk második részét. A, az árnyékjelentéstevők ezzel tisztában vannak? Igen, ez a kompromisszum része, úgyhogy ezt ki, vissza akartam vonni, és az első részt visszavontam. A Az árnyékjelentéstevők egyetértenek? hogy szavazzunk erről? Jó, akkor a 354-es a szóbeli módosítóval együtt mellette. Ellene? Elfogadtuk. Következő blokk 36-ossal, 38-as cikkel és a 44-es cikkel kapcsolatos 248-as eddig. Mellette? Ellene? elfogadtuk ezeket is. 249. Megnyitom a szavazást. 249-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a 356-os, 357-esről szavazunk szóbuli módosítóval együtt, ez megvan a listán. Mellette ki van? Ellene? Ezt is elfogadtuk. Ezért a 356-os, 57-es kiesik, akkor a kettes kompromisszumos jön mellette, ellene elfogadtuk. Ezért a kompromisszummal egy, a 47, 49, 8-ast le is tudtuk, és a 411-eshez ugrunk. Tehát 411-es mellette ellene elfogadtuk. Következő blokk az 50-es cikk fennmaradó része, 51-es cikk, 53-as, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, egészen a hármas kompromisszumos sig mellette, ellene elfogadtuk, hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene ezt is elfogadtuk, 62-es cikkkel kapcsolatos módosítások mellette, ellene ezt is elfogadtuk, mind a négyet, 292-es mellette, 292-esnél tartunk, 63-as cikkhez. Megnyitom a szavazást. 292. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette? Ellene? Elfogadtuk akkor a 293-as a következő, és itt már a preambulum bekezdésekről lesz szó, 294-es és a 3-as, 4-es cikkel kapcsolatban mellette ellene elfogadtuk. 295-ös kiegészítésként mellette ellene elutasítottuk. Technikai módosítások 5-6-7. 296-os a következő. Meg, megnyitom a szavazást a 296-os módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as, 9-esről nem szavazunk, 297-es a következő mellette. Ellene? Elutasítottuk. 298-as. 298 mellette? Ellene? Elutasítottuk. 299 és 300 mellette? Azt hiszem, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megmutat, megnyitom a szavazást. 299 és 300. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyenlővel, akkor a 301-ről mellette ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Tízes, 11-es, 12, 13-as, 306-os és 14, es mellette ellene ezt is elfogadtuk. Akkor a zárószavazás következik, ezt elektronikusan ejtjük meg, megnyitom a szavazást, tehát végszavazás a jogalkotási javaslatról. Kérem szépen, hogy gyorsan szavazzanak. Mindenki szavazott? 31 kártya van, de csak 30-an szavaztak. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, senki nem szavazott ellene. Úgyhogy a módosító indítványokat elfogadtuk, köszönjük Páncéri úr munkáját, tapsoljuk meg, ha nincs is itt közöttünk. Köszönöm szépen a szavazás előkészítését, amely segítségével ilyen gyorsan és ilyen, ilyen gyorsan tudtunk szavazni erről a komplex témáról. A bizottság biztos megjegyzi magának a részleteket, a, majd a jövőbeni tanácssal folytatott vita fényében is. Jó, akkor tovább is lépünk a következő szavazáshoz. Van de Kampúr jelentése a két vagy három kerekű járművek, valamint a négy kerekű motorkerékpárok típus jóváhagyása. Right. Uh, uh, so, we approve on the report Mr. Van der Van den Kamp jelentése két vagy három kerekű járművek, valamint a négy kerekű motorkerékpárok típus jóváhagyása. Azt hiszem, elnök úr, megpróbáltam, de a szavazókártyám nem működik. Esetleg helyet kéne váltani. Lehet, hogy műszakilag megoldható. like to introduce the vote? Uh, yeah. Akkor vezesse be kérem a szavazást. Köszönöm szépen, elnök úr. Wetgevingsproces... Uh, szóval egészen kiváló jogalkotási eljárás folytatunk le, számos ülést tartottunk, nagyon sok részes fél elmondta a véleményét. A jelentésnek három fő fejezete van. Az első fejezet azzal foglalkozik, hogy milyen lehetőség van, vagy lehetetlenség nyilvánul meg a különböző két-három kerekű járművek esetében a típus jóvágyása. Na most tudni kell azt, hogy több mint száz gyártó van az ilyenfajta járművek esetében. Ez, ez, az első fejezetet ezzel foglalkozik. A második nagy főfejezet a fenntarthatósággal. Az Európai Bizottság a kibocsátásokat vette gócső alá, és arra gondolt, hogy korlátozni kell a kibocsátásokat. Ez a környezetvédelmi szempont, amely érinti a városi környezeteket. A harmadik nagy fejezet pedig a biztonsággal kapcsolatos, hogyan lehet a két kerekű járművek esetében biztosítani a fékezési lehetőségeket, fékezési biztonságot. Ezzel foglalkoztunk az utóbbi két-három hétben, ha bár nem zárult le minden egyeztetésünk, de ezzel együtt már nagyon nagy előrelépéseket könyvelhetünk el. És végzetül hagyd mondjak köszönetet valamennyi árnyék tevőnek. Kiváló volt és egészen hatékony volt az együttműködések. A titkárságnak külön hangsúlyos köszönetet mondanék úgy szintén, az IMCO titkárságára gondolok, mindig nagyon megnyugtató az, amikor az Európai Bizottság és a tanács ugyanazon hullámhosszon van, ezt is szerettem volna meghoz, megfogalmazni. És igazán végezettől pedig jelzem azt is, hogy az a tény, hogy az IMCO bizottságnak az elnöke árnyék jelentéstevőként részt vett a munkánkban, ez is nagyon a javunkra szolgált. Um. Köszönöm szépen én is az ön munkáját. Szeretném még egyszer elmondani, mivel biztos vagyok benne, hogy sokan követnek minket az interneten, akik, akiket érdekel ez a téma. Az egyik dolog, amit, amit a jelentéstevő kért, hogy egy olyan sor olyan területen, ahol a biztonsági követelményeket megpróbálják minél sürgősebben bemutatni, bevezetni. Hatástanulmányt kértünk, hogy ez költség és idő szempontjából mit jelentene, illetve bizonyos műszaki körülmények is vannak, követelmények is a fékrendszerek és másokkal kapcsolatban, ezekről is szavazunk, de szá, hét, több száz más, módosít, más témában érkezett módosító, és a, mielőtt a hatástanulmányt kérjük, figyelembe fogjuk venni az érintettek véleményét, és majd úgy teszünk vég, végül ajánlatot és javaslatot erre, és nagyon szorosan követjük a más témában folytatott tárgyalásokat is. Manderszú szeretne még hozzátenni ez valamin? Igen, csak egy kérdésem lenne. A szakbizottságként a közlekedési szakbizottságnak kérünk egy levelet, a motorkerékpárok nagyon fontosak, de talán a vezetők képzése még fontosabb, ha lehetséges. Igen, van egy sor olyan módosító, ami a műszaki jogszabályokkal kapcsolatban is nem fontos volt. Úgy gondoltuk, hogy a közlekedési bizottságban dolgozó kollégáinknak adjuk át a technikai kérdéseket, hiszen ők sokkal jobban értenek ehhez. A szavazás után biztos vagyok benne, hogy jelentéstevő és Manders úr majd a weblapunkra is felteszi az eredményt. Jó, akkor kezdjük el a szavazást. Elkezdjük a 82-es cikkkel kapcsolatos 60-assal mellette. Ellene? elfogadtuk. Kettes cikk. Tízes mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor blogban szavazunk a 170-től 110-ig mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 112 mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös részenkénti szavazás az ALDE kérésére, akkor először az első részről szavazunk. Mellette? Ellene. Elfogadtuk. Most pedig a második részről mellette? Ellene. Ezt is elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as kiesik, 18 mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a 7-es is kiesik, 2.18-as is kiesik, 63-ast visszavonták, 2.19-est elfogadtuk a 18-assal, akkor most a kettes kompromisszumos következik mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a 113-as, 114-es mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor az egyes kompromisszumos tól tehát a 20, 21, 22 blogban mellette ellene elfogadtuk, 23, 24-es blogban mellette ellene elfogadtuk, 26 mellette ellene elfogadtuk, 27-es mellette ellene elfogadtuk, 119-es mellette ellene el, elutasítottuk. 120-as mellette, ellene, elutasítottuk. 31 mellette, ellene, elfogadtuk. 121 mellette, ellene, elfogadtuk. 32 és a 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 33 és 14 mellette, ellene elfogadtuk, 124 mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszumos, mi? Hibát követtem el? 124-esnél vagyunk. Ja, ellenőrizzük le? Jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük. 124. Meg Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-8 arányban. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor 151-eshez lépünk tovább. Ez is egy blokk, 151-től 160-ig blokkban szavazunk mellette. Ellene elutasítottuk. Akkor a 39 40 41-es blokk mellette. Ellene. Az LPP-t e nem láttam. Jó. Még egyszer, tehát 39-40-41 mellette ellene elfogadtuk egyértelműen. Az 156-os kiesik. 42 és 43 mellette ellene elfogadtuk. 44 mellette ellene elfogadtuk. 180-as kiesik. 184-185 mellette ellene elutasítottuk. 186 mellette, ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító mellette, ellene elfogadtuk. 190-es, megnyitom az elektronikus szavazást, 190-es módosító indítvány. Meg, lezárom a szavazást elutasítottuk egyértelműen, akkor 191-es következik mellette, ellene, elfogadtuk. 193 mellette, ellene, elfogadtuk. 192-es kiesik, 194 mellette, ellene, elfogadtuk. 46-os cikk, 196 mellette, ellene, elutasítottuk. 195 mellette, ellene, elutasítottuk. 198 mellette, megnyitjuk a szavazást a 198-ason. Ó, elnézést, 48-asról van szó. 48-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 18 mellette, 11 ellene. Akkor 50-es mellette, ellene, elfogadtuk. 199 kiesik, 201-es, uh-huh, 201-es mellette, ellene, elutasítottuk. 202 mellette, ellene elutasítottuk. 203-as, 204-es mellette. Megnyitom az elektronikus szavazást. 203-as, 204-es. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal vesztett, elutasítottuk. 205-ös mellette ellene el, elfogadtuk. Valaki hibát vétett, akkor elektronikusan ellenőrizzük. 205-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyel többen szavaztak mellette. Akkor az 51-es kiesik, 206-os mellette. Ellenem elfogadtuk. 52 mellette, ellene, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 207 Menders mellette, ellene, elutasítottuk. 209 mellette, ellene, elfogadtuk és akkor egy sor 209-essel együtt elfogadtuk, akkor 56-os mellette ellene elfogadtuk. Akkor a 211-es következik mellette. Ellene elfogadtuk. És megint blokk következik, 57, 58, 59 mellette. Ellene elfogadtuk. Akkor a 17-es a következő mellette. Azt hiszem, hogy ezt elektronikusan ellenőrizzük. 17-es módosító a közlekedési szakbizottságtól. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor most a mellékletek következnek. 62 és 216 200 mellett 221-es mellette ellene elutasítottuk. 2.30-as mellette. 2.20-as elnézést kérek. 220 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 65 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 60. 71 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 72 mellette. Ellene. Elfogadtuk következő a, egy blokk, 2, 30, 34, 35, 2, 36, 37 blokkban mellette, ellene, elutasítottuk. Következő 232, 238 mellette, ezt is elutasítottuk. Következő blogban 241-estől 251-esig mellette ellene elutasítottuk mindet, sajnos 242 mellette ellene elfogadtuk. Nem? 242 elektronikusan ellenőrizzük. 242 megnyitom a szavazást. Elzárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. Akkor 244, ugye? 244. Megnyitom a szavazást a 244-esről. Lezárom a szavazást. elutasítottuk, mivel egyenlő volt az eredmény, és nem, ketten nem szavaztak. Kicsit gyorsabban szavaznak és szavazanak, és jól nyomják meg a gombot, hogy a szavazat érvényes legyen. Hatos kompromisszumos mellette, ellene elfogadtuk, akkor a, a 80-as következik. A hatos mellékletről szóló 80-as azt hiszem, hogy ehhez van egy szóbeli módosító, ez szerepel a szavazólistán, tehát a módosító van együtt mellette, ellene elfogadtuk. Akkor a módosító nélkül nem kell róla szavaznunk. Következő 100, 271-es. 271 mellette. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. 271. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 272. Megnyitom a szavazást a 272-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 275-ös. 275 Schwab úr mellette, ellene, elutasítottuk. 284 mellette, ellene, ezt is elutasítottuk. 79 mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor az hetes kompromisszumos jön mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos, itt részenkéti szavazás van, elég komplikált, négy részből áll. Az EPP, a szocialisták és az EFD kompromisszuma, akkor először az első részről szavazunk. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Második részről? Második rész. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene, ezt is elfogadtuk. Negyedik rész, mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor az első módosító a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban mellette, ellene, elfogadtuk. Három, mellette, ellene, elfogadtuk. 96, Megnyitom az elektronikus szavazást. 96-os. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Akkor a blogban mevehetjük a közlekedési bizottság módosítóit, vagy nem? A 2, 3-as, 4-es blogban akkor megnyitjuk a szavazást, tehát 2, 3-as és 4-es közlekedési bizottságtól. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 98-as mellette, ellene, elutasítottuk 99 Rüle asszonyé, elektronikus szavazás 99-esről megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. kilences kompromisszumos mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor a négyes mellette, ellene, elfogadtuk. hatos mellette, ellene, elfogadtuk. 102 mellette, ellene, elfogadtuk. hetes mellette, ellene, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor most a jelentés tervezett teljes egészéről megnyitom az elektronikus szavazást. Valaki még nem szavazott, egy ember, nem? Nem akar szavazni? Jó, rendben. Jó, vég. lezárom a szavazást. 28-an szavaztak mellette, hárman tartózkodtak, elfogadtuk. Tehát a jelentést köszönöm szépen Van de Kamp úrnak a munkáját. Akkor a további vitákat majd később megtartjuk, és a hatástanulmány, valamint más dolgok fényében folytatjuk a munkát. Nagyon szépen köszönöm. Akkor tovább is lépünk a gazdátlan művek engedélyezett felhasználásához, és átadom eh, Vernyó asszonynak, elnök helyettes asszonynak a szavazólistát, mert Tehát az árvaművek engedélyezett felhasználásáról szóló vélemény, a téma Manders úra vélemény előadója, a jogi bizottságnak készítettük a véleményt. Manders úr szeretne valamit mondani? Vagy mehetünk, vagy szavazhatunk? Szavazhatunk egy, mindjárt, azt hiszem, hogy mindenki mindent tud, amit tudni kell. Jó, akkor lépjünk is rögtön tovább a szavazáshoz. Ötvennégyest visszavonták, akkor a nyolcashoz megyünk tovább, mellette. Ellene, elfogadtuk. 55-ös kiegészítés Foxuttól érkezett mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 56 6-os Prendergast kiegészítés mellette ellene elfogadtuk. 57-es Rojtó módosító mellette mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 58-es Sáldemóze mellette ellene elfogadtuk. 9-es Manders mellette ellene elfogadtuk, 59-es így értelmét vesztette, és tovább ugorhatunk a 60-62-esre, amely szintén értelmét veszti, akár csak a 61-es, amelyet visszavont Ashley Fox, 63-assal folytatjuk. Zsüven és Gallo módosítók mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 64-es és 65-ös együtt szavazunk róluk. Megnyitom a szavazást a 64-65-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22 hét arányban 10-es, Mandelsfél módosító szóbeli kiegészítővel, ahogy a szerepel a módosító listán. Két részben szavazzunk. Először az első részről szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk, most pedig a második rész következik, mellette. Ja nem, megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 11-13 arányban. 66-os, 10-es, 66-os értelmét veszti, 67-essel folytatjuk. Először csak az első részről szavazunk, ami összeegyeztethető a 10-es módosítóval, mellette, ellene, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette lenne. Elfogadtuk. 71-es Sádemóza módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 72-es Sádemóza módosító következik mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy egyszerűbb, ha elektronikusan ellenőrizzük. Tehát a 72-es Sádi Móze módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Ez elég egyértelmű, hogy nem fogadtuk el. 74-essel folytatjuk mellette. Azt hiszem, hogy legegyszerűbb, ha elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Mi fogadtuk el. 12-es, Manderszó szóbeli módosítójával mellette, ellene elfogadtuk. 75-ös és 77-es következik együtt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 76-os rajtóban módosító következik mellette. Ellene elfogadtuk. A 13-ast visszavonták, 78-as következik mellette. Ellene elfogadtuk. 79-es mellette ellene elfogadtuk. 80-as értelmét veszti, 81-es következik mellette, ellene elfogadtuk, 82-es mellette, ellene elfogadtuk, 83-as mellette ellene elfogadtuk, 84-es és 85-ös, együtt szavazunk róluk, megnyitom a szavazást, sőt 84, 85, 86, 87-ről együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk a 14-es visszavonták, 88-as következik, meg nyitom a szavazást a 88-asról. Lezárom. Nem fogadtuk el. 89-es mellette. Azt hiszem, hogy erről is megint csak elektronikusan kell szavaznunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 89-est, 15-est, 90-est visszavonták, 91-es szóbeli módosítóval, Manders úrtól érkezett, olvashatják a szóbeli módosítást mellette, ellene. Egyértelműen elfogadtuk. 91-es értelmét vesztik, 92-es következik mellette. Szerintem szavazzunk erről elektronikusan. Tehát 92-esről szavazunk, kollégák. elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette, ellene elfogadtuk. 93-as szóbeli módosítóval mellette, ellene elfogadtuk. 91-es nyelvi, 95-ös mellette, ellene elfogadtuk, 96-os mellette, ellene elfogadtuk, 97-es Paxas módosító mellette, ellene elfogadtuk, 98-as mellette ellene elfogadtuk, Preambulum bekezdések következnek, 16 os azról nem kell szavaznunk, 17, 18, 19-es együtt szavazunk mellette, ellene elfogadtuk, 23-as módosító következik, tehát 23-as mellette ellene. Elfogadtuk. 24-es kiegészítésként mellette ellene elfogadtuk. 25-26 viszonásra került 27 nyelvi, 28-as következik. A Zsüven Gáló módosító, megnyitom a szavazást a 28-asról szóbóli módosítóval kiegészítve. Lezárom a szavazást, és nem fogadtuk el. A 28-asra akkor szavazunk szobeli módosító nélkül is. Ezt hiszem elég egyértelmű, hogy nem fogadtuk el. Tehát 28-as mellette, ellene nem fogadtuk el. 29-es mellette ellene elfogadtuk. Kettes módosító következik mellette ellene elfogadtuk. 33-as visszavonásra került. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 37-es mellette ellen elfogadtuk. És tovább ugrunk. 42-es módosítóra. A Sáldemóze asszonytól érkezett. Megnyitom a 42-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. És folytatjuk, a, ugrunk tovább a 48-asra, szóbeli módosítóval kiegészítve. Mellette ellen elfogadtuk. A 47-es, 48-as kiegészítéseképpen mellette ellene ezt is elfogadtuk. 46-os, szintén kiegészítésként mellette ellene eh, elfogadtuk. 49-es következik, több részben első rész mellette, ellene. Elfogadtuk, második rész. Megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom a szavazást. Épp hogy, de nem fogadtok el. A 20-as premolum bekezdésről szóló módosítókról nem kell szavaznunk, így az 52-esre továbbugrunk mellette ellene. Elfogadtuk. 53-as a Prendergast féle módosító mellette ellene. Elfogadtuk. Az így módosított vélemény tervezetről szavazunk. Záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 30 szavazat mellette, ellene senki, tehát egyhangúan gratulálunk Anders úrnak. That finishes the voting. Yeah. Right. So that concludes the voting, and I'm now going to hand over to Mrs. Van Yule. Akkor most Várnyó asszonynak adom át a szót és az elnökölést. Todo el mundo está sentado? Mindenki helyet foglalt? Tout le monde est prêt? Nos, ha készen vannak, akkor, illetve még megkérem, hogy akik éppen eltávozóban vannak, azok valóban távozanak el, és mi pedig folytatjuk a munkánkat. Üdvözlöm én is Önöket. Folytatjuk a mentesítés témájával az EU általános költségvetésének harmadik szakasza a 2010-es évi mentesítés keretében. Szilvio Buszói a jelentéstevőnk, és azt hiszem, hogy egy új menetrenddel fog ő most előállni, meg is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm szépen, elnök azt, hogy angolul fordatom. European Commission for... Köszönöm szépen a bizottságnak minden számomra átadott dokumentumot és minden választ, amit kaptam tőlük. Ennek köszönhetően meg tudtam készíteni, tekinteni a témát. Nagyon komplikált a téma, de nagyon fontos feladat, mert látni kell, hogy vannak-e késések a belső piac fejlődésében, és valami akadály áll előtte, hogy hogyha igen, akkor meg kell tudnunk, hogy azt hogy lehet felszámolni. A bizottság nagyon sok számunkra értekes terül, érdekes területen jelentős javítást eszközök, például a Your Europe portál, amelyen keresztül a polgárok jogaihoz és jogairól szóló és a vállalkozások jogairól szóló jogszabályokhoz lehet hozzáférni és ezt már nagyon régen kértük, úgyhogy nagyon nagy örömmel látom, hogy a bizottság ezt figyelembe vette a bizottság alternatív probléma megoldó mechanizmusok ösztönzését mellett is elkötelezte magát a Solvit és a Pilot támogatása mellett. Itt is történtek javulások, de a bizottságnak aktívabban kellene itt tevékenykedni, mert még mindig nagyon, mivel még mindig nagyon sok a probléma, amelyet megfelelőképpen kellene kezelnünk annak érdekében, hogy mindenki profitálhasson a belső piacból az ECC network hatékonyságát is megpróbálják javítani, az eredményekről beszámoltak nekünk, és most a bizottságnak az a feladata, hogy a megfelelő intézkedéseket meghozza annak érdekében, hogy az ECC network megfelelőképpen működjön, és legyen megfelelő finanszírozása is. A net, ennek a hálózatnak az ismere, ismertetését, e, e, ezzel kapcsolatos tájékoztatást is javítanunk kell. Azon kívül a kifizetések végrehajtása sokkal hatékonyabb, de a Szankó által beadott adatok alapján azt látjuk, hogy a fogyasztói politika területén leghat, legkevésbé hatékonyak a végrehajtások, és szeretnénk tudni, hogy pontosan mi vezetett ehhez a helyzethez, és hogy a bizottság mit tervez annak érdekében, hogy a jövőben jobban meg tudják becsül, becsülni a kifizetéseket. Végül pedig a vámpolitikáról szeretnék szólni. Értékelem a bizottság modernizált vámkódexre vonatkozó erőfeszítéseit. Elismerem, hogy nem könnyű ez a feladat aggaszt a késés, de reméljük, hogy tovább fog jutni ez az ügy is. Sokkal realisztikusabbak kell meg tervezni a munkát, és a, a bizottságnak itt is jobb, sokkal, sokkal aktívabban kell tevékenykedni. Az Európai Bíróság ugyanakkor azt közölte velünk, hogy nagyon sok probléma van a saját források, saját források területén, és a tagállamokra kell nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy a saját források minden mindenképpen megfelelőképpen be legyenek fizetve, és hogy a, a hagyományos saját forrásoknak a fizetése területén ne legyenek problémák, a vám hatóságok feladata a megfelelő hatékony végre, érvényesítése ennek a ténynek, ennek a feladatnak. A véleménytervezetet ezen a héten küldjük el a fordítóknak, az árnyék jelentéstevőknek angol nyelven és más érdeklődőknek angol nyelven el tudjuk küldeni. A véleménytervezetet január 24-én, 25-én fogjuk a titkárság és az elnök döntésétől függően tárgyalni, és február 6-án fogjuk tartani a szavazást az ügyről. Nagyon szépen köszönöm, és érdeklődve várom kollégáim kommentárjait és megjegyzéseit. Köszönöm. Monsieur Buszoy, vous venez de confirmer... Buszoy úr, ön most azt jelezte, hogy február 6-án fogunk szavazni a szakbizottságban, vagy akkor már módosítókkal fogunk foglalkozni, mert január 24-e és a szavazás között azért több időre lenne szükség nem lesz sok módosító a mentesítéssel kapcsolatosan. A tavalyi évben mindössze kettő módosító született, de ha gondolja elnök az, hogy akkor meg lehet azt is tenni, hogy kettő külön ülést tartunk, mert ha megszületik a draft opinion, akkor utána azt hiszem, hogy a szavazásra sor kevert. Persze csatlakozhatunk a többi szakbizottságnak az ütemrendjéhez, talán Dangle úr is többet mondhatna erről, de ezt javasolnám legalábbis a magam részéről. Elnök, jó, akkor legyen úgy, ahogy ön javasolja, és aztán, hogyha bármi gond adódna, akkor majd hát fellépünk, de szerintem valóban igaza van önnek, és nem lesz gond, akár csak tavaly sem volt. Elnök, köszönöm szépen, akkor most megadnám a szót a jelentés, árnyék jelentéstevőknek. Schwab úr nincs itt, viszont Ájá Szecsemeria itt van, úgyhogy ő fog Schwab úr helyett most megnyilvánulni. É, é, é, nombre... Köszönöm szépen, elnök asszony! tisztelt jelentéstevő úr a néppárt részéről, csak jelezni szerettem volna, hogy szinte az összes ö, ö, javaslatával egyet tudunk érteni. Gyakorlatilag semmit nem kívánunk hozzátenni a jelenlegi vita keretében. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, most pedig a szocialisták és demokraták esetében ki az, aki most felhatalmazással rendelkezik, mert hogy a főképviselő nincs itt, talán Anna, ha jól látom. Úgy tűnik, hogy Annáé a szó, legalábbis ilyen jelzéseket kapok beszéről. Thank you, Sherman. Eh, Köszönöm, elnök úr. Svédül fogok beszélni. Eh, én vagyok az árnyék jelentéstevő, nem Krisztel Sáldemóze és ahogy az előttem szóló is mondta, nem nagyon van mit hozzátennünk, nem is fogunk mit hozzátenni, várjuk a jelentéstevő eh, vázlatát, és aztán majd következő alkalommal hozzászólunk. Köszönöm. Szia, Köszönöm szépen, Anna. Akkor megerősítettem azt, amit Anna mondott, tehát a szociák és demokraták nevében még várjuk a végleges véleményt, azt hiszem, hogy nem igazán lesz hozzá tenni valunk, ugyanis annyira lélekbe, lélekbe vágóak azok a javaslatok, amelyeket a jelentéstevő tett. Az ECR nevében senki, és a zöldek nevében viszont a szó. Äh, Köszönöm szépen, hát én ugyanúgy tudok megnyilvánulni, mint az előttem szólók, valóban egy jó javaslattal van dolgunk, és támogatni fogjuk majd. Köszönöm szépen! Pour le groupe GUE. A GUE nevében pedig most megadom a szó, a GUE esetében az ÖFV-nek a nevében Szelvini urat keresem a szememmel, de őt sem látom, tehát a GUE-től sem és az FD-től sem látom. Hát a hétfő délutánok kicsit nehéz ülésszakokat jelentenek, Nos, fordulok most a többiekhez, azokhoz, akik nem álnyék jelentéstevők, kívánják-e ők a szót megkapni, mert hogy jó van hozzá, amennyiben jelentkeznek. Hát úgy tűnik, hogy a költségvetési mentesítési kérdések nem hozzák lázba a tömegeket, de hát jó, rendben, majd visszatérünk mindenre januárban. Mint hogy senki sem kérte szót, akkor jelzem, hogy Buzói megosztotta velünk a menetrendet, ezt már láttuk és gyakorlatilag jóvá hagytuk, úgyhogy következhet a következő téma, amely kérdéskör szintén Buzoly kollégához tartozik, Krisztián néha szó. Uh, I will uh, talk now about the... Köszönöm. A több éves pénzügyi keretről beszélnék. 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan ez egyik legfontosabb témánk idén. a belső piac és a fogyasztóvédelem munkájára koncentráltam. Meggyőződésem, hogy a többéves pénzügyi keret roppant fontos lesz ahhoz, hogy szakpolitikai céljainkat elérjük, amelyeket ezekkövetkezendő hónapokban fogunk meghatározni. Ezen kívül az Európa 2020-as stratégia céljainak elérésében és az Európai Unió gazdaságának fellendítésében is kulcsfontosságú lesz az időszak. A bizottság javaslatát érdeklődve lapoztam, át, és jó néhány érdekes elemet is felfedezni véltem benne. Az EU 2020-as stratégiának megfelel a többiös pénzügyi keret, ez így helyes. Vannak azonban szerkezeti változások, például a stratégiai programok létrehozása, ez üdvözlendő, a K plusz F és a strukturális alapok egy tető aláhozása, ami a kedvezményezettek számára egyszerűsítő dolgokat. A tagállamok fogják meghozni a végső döntést. Remélem, hogy átérzik majd ennek a helyzetnek a komolyságát, és nem fogják túlságosan csökkenteni a bizottság javaslatát. Az elkövetkező pénzügyi keretben az Unió költségvetése azon területekre kell, hogy koncentrálódjon, koncentrálódjon, ahol komoly hozzáadott érték van, ahol valóban hozzátehetünk valamit a tagállami fellépéshez. Hozzak erre egy pár példát, amelyeket fontosnak tartok, roppant röviden. A pénzügyi keretnek a kutatásra, fejlesztésre, innovációra kell koncentrálnia, a globalizált gazdaságban így erősíthetjük meg versenyképességünket. 80 milliárd eurót különítünk el 2020-ig, ami több mint 46%-kal több, mint a 2007-13 közötti időszakban állt rendelkezésre. Ez jó az innovációnak, jó a kutatásnak, jó a fejlesztésnek, ahogy ezt már jó néhányszor elmondtuk, például az egységes belső piaci intézkedés csomag keretében is. A pénzügyi kerete mellett a kis és középvállalkozások vonalá kell, hogy nyúljon, hiszen a gazdasági növekedésünk kulcsa az ő kezükben van, ezért <clears throat> Különösen fontosnak tartom azt, hogy egy külön programot hoztunk létre, a KKV-k ipari versenyképességét célozza, meglepő módon a KKV-k ipari versenyképessége címet viseli. Az energiainfrastruktúra, a közlekedési infrastruktúra szintén hozzárulhat, a digitális infrastruktúra hozzárulhat főként a szélessávú internet hozzájárulhat az, hogy a kereskedelmet meggyorsítsuk, illetve eh, az online belső piacot kiteljesítsük. Az Európai Bizottság 40 milliárdra tett javaslatot erre a programra, de ennél sokkal több pénzre van lenne szükség, ezért meggyőződésem, hogy ezt a költségvetési sort más újító jellegű pénzügyi eszközök is ki kell, hogy egészítsék, amelyek multiplikátor hatással bírnak. A fogyasztás fogyasztói, fogyasztóvédelmi programra Dali biztos úr már javaslatot tett, ez különösen fontos lesz eh, számunkra, hiszen a fogyasztók kezébe kell hatalmat, minél nagyobb eh, hatalmat eh, adnunk. Emellett a vám modernizáció is kulcsfontosságú, sok a tennivalónk az elkövetkezendő énekben, években annak érdekében, hogy a korszerűsített vámkódexet átültessük a gyakorlatba, és a számítás technika áldásaink keresztül a vám szervek közötti adatcserét felgyorsítsuk. Véleményem szerint ezek a legfontosabb területek, amelyeket alaposan körbe kell járnunk az elkövetkezendő hónapokban. Persze rengeteg más olyan terület van, amelyre még nem tértem ki, de majd az árnyékelőadókkal és többi nagyobb esőt kollégával együtt eh, erre, ezekre a területekre is eh, megfelelő módosítókat nyújtunk be. Fogalmazóként, a vélemény megfogalmazójaként eh, feladatomnak azt tekintem, hogy a költségvetési, az illetékes költségvetési bizottságnak minél határozottabb üzenetet küldjünk és remélhetőleg eh, egyöntetű véleményt alakít majd ki a szakbizottságunk. A fordító szolgálathoz január közepén kívánom elküldeni a szöveg első tervezetét. Ahogy rendelkezésre áll az angol nyelvű változat, ezt eh, megküldjük mindenkinek. Február 6-án tartanám jó ötletnek, hogyha tárgyalnánk a tervezett szövegről, és hogyha márciusban, március 20-án tartanánk a zárószavazást. Köszönöm. Très bien, Monsieur Boussoy. Tökéletes, Boussoy úr. A néppárt esélyben ki kíván szót kérni Szátori ö, asszonynak a nevében, Ecsivárja úr. Eh, muchas gracias, presidente. Bueno, todos sabemos que la... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Valamennyien jól tudjuk, hogy a kis és közöbb vállalkozások a gazdaságunk alap pilléreit jelentik. Éppen ezért a sorsuk nagyon foglalkoztat minket, és arra törekszünk, hogy megkönnyítsük a tevékenységüket. Valóban ezzel eh, kell többek között, hogy foglalkozunk, és az a menetrend, amelyre kollégánk javaslatot tett, azt hiszem teljesen elfogadható. Köszönöm szépen. Elnök, Rendben, a szocialisták és demokraták nevében, mint hogy a főletékes nincs itt jelent, úgy tűnik, hogy rajtam kívül senki sincs itt, akkor ha megengedik, én is szót kérnék ilyen minőségemben. Én is gratulálnék Buszai úrnak, aki valóban kiemelte, hogy a bizottsági javaslatoknak az erős pontjai, többek között a kutatás és innováció témában, ezekre már hangsúlyosan kitértünk a korábbiakban, csak úgy, mint a versenyképességre, mert hogy a versenyképesség nélkülözhetetlen az öreg kontinensük esetében ahhoz, hogy ismételten sikeres legyen, és a növekedés útjára visszatérjen, és hát az a szám arány, amit szerepel, 6, valamennyi, az azt hiszem egy eléggé jelentős szám arányt mutat. Valóban egyetetek másik kollégámmal is, hogy a versenyképességet meg kell erősíteni, azaz az ipari és kis és középvállalkozások esetében mindent meg kell tennünk, mert hogy ezek alkotják az új állásokat meg, ők hozzák létre az újabb állásokat, teszik lehet lehetővé, hogy a gazdasági és szociális egyensúly megvalósuljon a különböző régiók, illetve tületeknek a térén a szociális és társadalmi kohézió javára. 46 milliárdos összegről szó, esett szó. Valóban ez az adat, ez fontos és jó, hogy ez a szám szerepeljen, de hát ez nevetséges ahhoz az igényhez képest, amelyel szembesül Európa a válság közepette. Úgyhogy arra az a véleményem, hogy erre majd még vissza kell térnünk azért, hogy nagyobb támogatásra tudjunk szertelni, nagyobb előreházatokban részesüljünk, és hát hiszem, hogy hogy a bizottság is egyetért majd azzal az észrevétellel is, hogy a vám kiadásait is növelni kell. Hallottunk erről meghallgatásokat, hallottuk az, hogy milyen káros hatással van a foglalkoztatásra, a biztonságra, a fogyasztóknak az érdekvédelme szempontjában. Mind az a tevékenység, amely visszaélést a vám tételekkel Nos, hát még egyszer én is köszönetet mondanék, és most pedig a LCR-hez fordulnék, ha itt lenne bárki is tőlük, de nincs senki, úgyhogy akkor a zöldekhez fordulok, Heidihez, de hát Heidi is éppen távozó útra lépett, akkor már legközelebb szól hozzá. A Guétól sincs senki, és az FD-től sem. Na, akkor körbe nézek, van-e olyan, aki nem árnyék jelentéstevő, és mégis szót kér? Nagyon rövidek, úgy veszem észre, a mai vitáink. Hát jó, hát jó. Buszói úr elmondta, hogy milyen menetrend szerint haladnánk tovább, ez azt hiszem, hogy teljesen elfogadható. Ha ezzel kapcsolatosan sincsen ö, észrevétel, akkor mint hogy Grip asszony megérkezett, egyből térjünk át az ő témájára, meg is kapta a szót. Merci, Madame euh, la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a mai napon a felelős vállalat irányításról fogunk beszélni. Múlt idén áprilisban a zöld könyvet közzétette e témában az Európai Bizottság, az Európai Vállalatok Vállalatirányítási keretével foglalkozván. Nos, tudjuk, hogy a válság egyre erőteljesebb, éppen ezért célszerű véleményem szerint, hogy mi európai képviselők foglalkozzunk azzal, hogy hogyan is történik a vállalatoknak az irányítása, hogyan lehet ezt a vállalat irányítását a reál gazdaságnak a javára fordítani a vállalat irányítás mit is jelent? A felelősségvállalás. Felelősek a vállalkozások mind az ügyfeleik felé, mind a saját munkavállalók irányába, mind a tulajdonos irányában. Ez pedig szoros összefüggést mutat a, biz, a bizalom kérdésével. Milyen bizalommal állnak elő a fogyasztók, az európai polgárok. Michel Barnier biztos különben már foglalkozott ezzel a témával, amikor az egységes piaci intézkedés csomag felé című közleményt köz közzétette az Európai Bizottság. Ennek keretében fogalmazódott meg az, hogy az európai vállalkozások sokkal inkább kell, hogy serkentsék a bizalmat, mint ahogy ezt ez idáig megtették megszületett tehát az Európai Bizottságnak a közleménye, és megkaptuk ezt az Európai Parlamentben, hogy foglalkozzunk vele. Az illetékes bizottság, a Júri Bizottság, mi a maguk részéről pedig véleményt fogunk e, e, témában megalkotni. Ezzel meg különben azzal a kérdéskörrel már foglalkoztunk októberben, és akkor európai léptékben vizsgáltuk meg a kérdéskört. Több pontra szerettem volna kitérni, és szeretnék kitérni e, a témában. Először is nagyon fontosnak tűnik a számomra, hogy megfogalmazzuk, hogy a vállalat irányítás a fenntartható belső piaci tevékenységet kell, hogy biztosítsa, szolgálja a reálgazdaságnak a növekedését, és a növekedést általában véve hosszú távú beruházásokra van szükség, ezeket kell, hogy támogjuk, és nem a rövid látó szöget, rövid távlatokat kell, hogy a vállalat irányítás megszólozza, azaz a fenntarthatóságot kell, hogy a társaságok képviseljék e témában. Gondoljunk arra, hogy amennyiben egy vállalat különböző támadásoknak van kitába, akkor valamennyi munkavállalója, dolgozója és fogyasztója is ezáltal veszélybe kerül. Tehát még a vállalat irányítással foglalkozva is, akár kis vállalkozásokra van szó, a hosszú távra kell koncentrálnunk. A az igazgató tanács kérdésre térnék most ki, ezzel foglalkozik többek között a bizottsági közlemény. Az igazgató tanácsi tevékenységgel a véleményünk azt fogalmazza meg, hogy sokkal sokszínűbb legyen az összetétele az igazgató tanácsoknak, a boldognak, mind szakmai szempontból, mind egyéb szempontokból. A stratégiába, a vállalati stratégiába az is fontos lenne, hogy marketingesek, e, értékesítők is jelen legyenek a boldogban, és ezáltal sokkal inkább stratégiai legyen legyen a kitekintése a vállalatnak. Nézze meg a vállalat azt, hogy mi a board, azt, hogy milyen igazi igényeket támaszt a piac, illetve a fogyasztók. A harmadik nagy pontja a véleményjavaslatomnak pedig a következő. Úgy vélem, hogy a vállalat irányítás keretében lényeges az, hogy a különböző bérezés politikák is felelős teljesek, felelősség teljesek legyenek, és e tekintetben a parát, paritásra is törekedni kell, a bérparitásokra gondolok, tehát a nők és férfiak közötti ö, egyenlőségre, és összhangba kell terem, ö, hozni ezen rendelkezéseket az EU-s jogalkotási ö, különböző szövegekkel, irányelvekkel, illetve rendelekkel. Aztán kitérnék még a munkavállalói tulajdoni tulajdonosi programra. Ez is azt hiszem egy izgalmas téma e, tekintetben is. El kell érni azt, hogy motiváltak legyenek a munkavállalók, és ezáltal is még nagyobb legyen a szerepvállalásuk. Egy következő tétel az átláthatóság. Az átláthatóság a, az információknak, a tulajdonosoknak, a részvényeseknek a javára azt hiszem, hogy csak üdvözölendő lenne. Nem szeretném hosszúra nyújtani, úgyhogy most nagy érdeklődéssel várom a különböző észrevételeket, mind a mai nap, mind pedig a későbbiek során is, mint hogy mai délután már nem vagyunk számosak, ezért azt mondom, hogy üdvözölnék mindenféle módosítót, amelyet megkapnék akár írásos formában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nos, megérkezett hát néhány árnyék jelentéstevő, Barbara, látom itt, ha bár nem tudom, hogy e témában jött-e és készült-e e tém sem, vagy inkább majd később kér szót, és nem most azonnal, ha szót kíván kapni, akkor már most meg is kapja. Ja, ja gut. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es war... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, de 35 vietnámi látogatóval volt találkozónk a küldöttségben, és hát olyan nagy távolságok vannak épületen belül is, hogy mire ide rohantam, teljesen kifulladtam. Nincs kritiz, nem találtam kritizálni valót ebben a jelentésben. Ugyanakkor egy kicsit azt mondanám, nem, inkább úgy fogalmazik, nem eléggé határozott hangvételű a lőgrip jelentés. A első benyomásom az volt, miért van egyáltalán szükségünk erre, hogyha ennyire óvatosan fogalmazunk és konkrét követeléseink nincsenek, akkor minek az egész? Ilyen típusú jelentést készítettünk már. Ezek jóval keményebben fogalmaztak, és jóval parázs, jóval inkább parázs vita alakult ki ez ügyben. Akkor a gazdasági és monetáris bizottság volt az illetékes bizottság, most úgy látom, hogy a jogi bizottság, ez sem túlságosan logikus. Pedig akkor igen komoly követeléseink voltak, de most nem csak a pénzügyi piacra, hanem minden fajta cégre, vállalatra vonatkozó vállalatirányítási keretekről szól ez. Még egyszer mondom, követeléseink, kéréseink túl gyengék, nem elég határozottak, pedig hát nincs félnivalónk. A válság közepén ülünk, amikor um, bizalomhiányban szenved Európa, senki sem bízik a vállalat vezetőkben, és ebben az adott társadalmi, szociális kontextusban nagyon fontos, hogy minél felelősebben irányítsák az európai vállalatokat, hiszen az európai társadalmak összetartó erejét adhatják így. Pár nappal ezelőtt Még egyszer mondom, roppant meglepőnek tartom, hogy a jogi bizottsághoz tartozik ez a téma, ők az illetékes bizottság. Szerintem ennél sokkal többet és jobbat is tudunk. Köszönöm szépen, Bárbara. Mint hogy a zöldek nincsenek itt, a GUE e, FD sincsen egyszer sincsen, Schmidt túl még majd megérkezik, de csak később, mint hogy az egyik téma az övé. Nos, hagyd mondjam a magam részéről, illetve Barbara, azért hagyj ezem, osztom a véleményedet annyiban, amennyiben úgy vélem én is, hogy sokkal virulensebben kellene fogalmaznunk, azt hiszem igazad van, itt a válság, és nagyon világosan kell, hogy fogalmazzunk, de megkapod ismételten a szót. Ja, und dann habe ich gleich eine Bitte an Sie. Ähm, ich igen, még egy kérésem lenne ezzel kapcsolatban. Mindenképpen szeretnék megint kvóta, kvótára vonatkozó igényt támasztani az igazgató tanácsokban. Fél éve az utolsó véleményben is ezt tettem. Most meglátjuk, hogy milyen lesz az európai fejlődés. Remélem, hogy ezen, ezúttal meg tudjuk tenni ezt. Je vais redonner la parole au rapporteur. Ismételten megadom a szót a jelentéstevőnknek, mint hogy megszólítatott, és hát, mint hogy az Európai Bizottság is úton van a parlament felé, talán még idejének, és akkor szót kapnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen azt a néhány észrevételt, amely már most megfogalmazódott. Ha megengedik, akkor most hagy jelezzem, hogy mindössze tervezetről van szó, az eszmecsere alapját képezi még egyelőre csak ez az anyag, és jelent jelentéstevő, árnyékjelentéstevőkkel tudunk majd együtt működni azért, hogy tovább gurikatsuk ezt az anyagot, aztán december 20-ára tovább tudjuk ezt javítani. Tehát ez egy eszme eszmét tápláló munkaanyag, és hát gyakorlatilag ugye az a lényege, hogy hat pontból áll nem két részből válaszolom ezt, hanem hat részből az igazgató tanácsok összetételétről foglalkozunk, a munkavállalói tulajdonosi programról is, a paritásról ö, legyen szó továbbá még ebben a harmonizációról is javaslom, hogyan kapnak információt azok a tulajdonosok, akik akár európai léptékű tulajdonosok, nem csak az adott cég székhelynek megfelelő tulajdonosok, de ezzel együtt meghallottam azokat az üzeneteket, amelyet a kedves kollégák megfogalmaztak, és majd ezen témák egyikében vagy másikában még tovább tudunk lépni és eszmét cserélni, úgyhogy várom azt, hogy akár a virulánsabb megfogalmazások is megfogalmazódjanak, és a javaslatokat nagyon szívesen akkor majd megvizsgálom a parlamenti munkának ez a lényege. Úgy jussunk tovább, úgy lépjünk tovább, hogy befogadjuk az összes javaslatot, és aztán megpróbálunk közös nevezőre lépni azért, hogy reális alapokon a tölkák többsége javas, java, támogatni tudja a javaslatot. Elnök Weller asszony ismételten szót kap. Ja, liebe Kollégen, zum, zu Ihrem Terminplan habe ich noch eine Bitte. Kedves kollégáimmal a menetrendel kapcsolatban lenne kérésem. Nagyon csodálkozom ugyanis azon, hogy nincsen itt mindenki, még csak a bizottság képviselői sem, de a karácsony előtti héten, amikor eredetileg úgy volt, hogy nem is lesz egyáltalán már szakbizottsági ülés, tehát tulajdonképpen rendkívüli ülésről lesz majd szó. Azt hiszem nagyon nehéz lesz ide mindenkinek eljutni. Én minden esetre azt hiszem, hogy nekem nehéz lesz. Ezért azt javaslom, ha lehet, akkor inkább a jövő héten valahol Strasbourgban üljünk össze egy fél órára, mert karácsony előtti héten nem tudok Brüsszelbe jönni. Moi, je suis en train de me poser la question. Azon gondolkodom, hogy a módosítottak a határideje megfelelő, mint hogy ugye mai napon ö, folytatunk egy első eszme cserét, és hát nem sok képviselő van jelen, már pedig december 8-a határideje a módosítóknak, azaz egy csütörtöki nap, hát ö, úgy tűnik igazán, úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez azért nehezen kivitelezhető így. Én javaslattal élnék. Tegyünk még mindenhez hozzá egy plusz hetet. Jó, persze Strasbourgban leszünk akkor, de hát addigra az Ányik jelentéstevőnek lesz idejük arra, hogy találkoznak Lögrép asszonyal, mert csütörtökre kérni mindezt, hát ez rendkívül szoros lenne. Mindenki támogatni tudja ezt? Igen? Hát nagyszerű. Nagyszerű, akkor Módosítjuk tehát a módosítások egyszerűsnek határidejét. A december 8-ához még hozzáadunk hetet, 8 plusz 7 az 15, illetve 14 mondják itt a kedves kollégák. Lögrip asszony ismét szót kért. Igen, elnök asszony, a határidőkkel kapcsolatosval mondanám, hogy teljesen tudom fogadni ezt az új javaslatot, a szakbizottság titkársága javasolta az eredeti időpontot, de teljesen megértem azt, hogy még időt kell biztosítanunk az egyéb kollégáknak, akiket ez a téma izgat, és akik eh, kívánják kidolgozni a saját módosítójukat a témában. A magam részéről úgy eh, értettem eh, a dolgokat, hogy még a karácsony ünnepek előtt az IMKO ülést tart és egészen pontosan december 20-án. Tehát ennek a szellemében javasoltam, hogy találkozzanak az árnyék jelentéstevők nagyjából hát ezen időzónában. De hát ha ez gondot okozna, akkor természetesen ö, ö, tudunk mást is elképzelni. Ezzel együtt hagy jelezem azt, hogy a Jüri szakbizottság, amely illetékes a témában, ö, a szavazásra január 24-én fog sort került, keríteni tehát a saját javaslatát 24-én javasolja szavazza meg, és a plenárison pedig februárban fogunk szavazni a témában, azaz az európai vállalatok vállalat irányítási kereteiről. Dans le calendrier, là. Igen, igen, igen, tehát a menetrenddel kapcsolatosan, ugye kitoltuk a módosítások határidejét, ez egy jó és egyszerű elképzelés. Aztán megerősítem, hogy december 20-án délután ülést tart az INKO szakbizottság, akkor a, a lengyel elnökségnek a mérlegét fogjuk megvonni, ez egy fontos esemény. Szóval december 8 plusz egy hét a módosítókra, azaz az Inkóban január 9-én tudunk szavazni, mert nem igazán látom be, hogy hogyan tudnánk a módosítókról szavazni, akkor, amikor pont a, a szünet előtt, az ünnepek előtt ugye terjesztjük őket be. Tehát e tekintetben azt mondanám, hogy toljuk ki az Inkó szavazását, és küldjünk egy levelet a júri szakbizottságnak, megkérvén őket, hogy ők is képesek arra, hogy esetleg kitolják a szavazást, mert hogy nagyon fontos témáról van szó, tehát ez azt eredményezi, hogy nem februárban kerülne mindez napirende a plenáris ülésen, hanem csak márciusban. Időközben megérkezett Schmidt kollega, hagyjuk meg neki is a szót azonnal, azért, hogy az ALDE nevében árnyék jelentéstevőként hozzászóljon. Köszönöm, Elnök asszony, nagyon gyorsan eh, dolgozik a szakbizottság ma. Az ECON bizottságban meghallgatás volt, és mi nem tudtunk ilyen gyorsan haladni. A felelős vállalat irányítással kapcsolatos vélemény árnyék jelentéstevője vagyok. Beszélhetek erről, vagy már le- lezárták? Jó. Akkor meg Próbálom röviden összefoglalni a véleményemet. Az felelős vállalatirányítási keret és az ezzel kapcsolatos kódex nagyon fontos eszköz, és a vállalatok egyre erősebbek és okosabbak lesznek, és nagyon fontos az, hogy a belső piacban, piacba vetett bizalom visszaálljon, különösen a mostani nehéz időkben. De meg kell teremtenünk az egyensúlyt, egy nagyon világos keret, között egyrésztről, más részről pedig annak biztosítás között, hogy azért a tulajdonosok saját maguk dönthessenek arról, hogy hogy működik a vállalat. Eddig az ön szabályozásra támaszkodtunk, és ezt én meg kell, hogy mondjam, általában véve támogatom. De azt is látjuk, hogy lehet, hogy most szigorúbb keretre van szükségünk. De ha szükségünk is van rá, óvatosan kell eljárnunk. Hallottam, hogy a jelentés tevő megemlítette a nők képviseletét. Rendkívül fontos ez a gondolat. Mindig kisebbségben voltam, na lehet, hogy nem mindig, de nagyon gyakran kisebbségben voltam a politikai frakciókban kisebbségben voltak a nők a frakcióimban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos egyensúly minden vállalatnál megvalósuljon. Itt most nem nagyon sokan vagyunk, nem tudom, tudja-e valaki, hogy az Európai Központi Bankban egyetlen egy nő sincs. Németországban, igen? Igen, de az Európai Központi Bankban, ami, ha mondhatjuk így, a legfontosabb európai intézmény a mostani válságos időkben, egyetlen nő sincsen, csak férfiak vannak nekem nincs kifogásom az elnök ellen, de szükség lenne mellé nőket is fölvenni, és ez minden más vállalatra is igaz de óvatosan kell eljárnunk a tekintetben, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan hajtjuk végre. Nagyon pozitívan viszonyulok a, a véleményhez, a javaslatokhoz de nagyon óvatosan kell eljárnunk. Támogatom azokat a szabályokat, amelyeket a viharos időkben is ugyanolyan jól tudjuk alkalmazni, mint a napsütéses napokon. Köszönöm. Merci, Monsieur Schmidt, pour vos commentaires. Nagyon szépen köszönöm Schmidt úr ezen észrevételeket, és nőként csak oszthatom és oszthatjuk valamennyien mindazt, amit ön megfogalmazott. Mert jó lett, mindez nem az imkót érinti, mármint hogy az imkó felelős ez a kérdésért, de valóban nagy kárunkra van az, hogy a nők nincsenek jelen többek között az LKB-ban, és valóban azért is szükség lenne, hogy jelen legyenek, mert hogy a nők a leginkább hívei a konkrét megoldásoknak. Most pedig megadnám a szót Lögdi asszonynak, amennyiben további észrevétellel kíván élni. A magam részéről pedig, hogy bólogassak, igazán támogatólag mindazokat azokért az észrevételeket, amelyeket Ole Schmidt fogalmazott meg a paritással kapcsolatosan, az egyenlőséggel kapcsolatosan, a béregyenlőség és bénazonos bárásmóddal kapcsolatosan, a hozzáférhetősége a különböző állásoknak, igazgatótanácsi tagságoknak, mindenki számára, így a nők számára is. Ezen az úton fogunk tehát tovább haladni, és valóban kiemelem azt, hogy ahhoz, hogy következetesen tudjunk fellépni, és, és hatásos legyen a fellépésünk, arra van szükség, hogy nagyon jelentős mértékben valamennyi politikai frakció támogassa javaslatainkat. Elnök, köszönöm szépen, tehát a menetrend akkor világos, a december 14-e, mégpedig szerdai nap a határideje a módosítóknak fontos dátum ez. Van-e egyéb észrevétel esetleg? Ha nincs, akkor pedig megadnánk a szót most Schmidt úrnak azért, hogy az ő jelentése kerüljön napirendre. A, egy véleménnyel van dolgunk, egy vélemény tervezettel, és tény az, hogy ahogy ön jelezte, gyorsan haladtunk a mai napon, de hát az történt, hogy nem igazán volt eszmecsere, hiányát szenvedtük a harcosoknak, úgyhogy hát ez indokolja azt, hogy az ön témája jön az utolsó téma mai napon. Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen az egyik legnehezebb kérdés, amelyel foglalkoznunk kell, a CCCTB, vagy 3CTB, az angol rövidítése, magyarul közös konszolidált adóalap, vagy azaz KKTA téma. Mozaik szava. Évek óta kínlódunk ezzel a problémával. Most sem könnyű a dolog, de úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság mindent megpróbált megtenni ennek érdekében, hogy megtalálja az egészséges egyensúlyt, a között, amire szükség van, amit meg kell tennünk, illetve ami politikailag és gyakorlatilag lehetséges vagy célvezető. Tudjuk, hogy ez mennyire kényes téma az uniós tagállamok számára, hiszen országról országra eltérnek az adóalapok, és az eltérő adóalapok a belső piac, a kereskedelem és a munkahelyteremtésnek a kártyát képezik jelentősen javulhat a helyzet a több országban is aktív cégek számára, csökkenthetjük az administratív terheket, a bürokráciát és a költségeket egy közös társasági adóalap bevezetésével, az egységes belső piac kiterjesztése és a versenyképesség javítása közös célunk. Ezzel egyet is értek, hogy vonzóbbá kell tenni Európát és az európai cégeket. Mi a gond ezzel? Fontos, hogy választható, opcionális legyen a konszolidált közös társasági adóalap. Álmodozhatunk egy kötelező rendszer bevezetéséről, de szerintem ennek realitása nem sok van. A kötelező rendszer főként a KKV-k számára csak költséget jelent majd, így összességében eh, gazdasági növekedést és versenyképességjavulást nem hoz majd Európában intézményi verseny ez is vezethet, és azt hiszem, hogy a rendszer kötelezővé tétele ellenje volt egész addig, amíg de senki nem próbáltuk. A cél az, hogy az adórendszert, a társasági adórendszert javítsuk. Nem az a célunk, hogy harmonizáljuk az adókulcsokat vagy az rendszereket. In the discussion and, and the remark that it is will lead to harmonized tax rate. I... Harmonizált kulcsoktól nem kell tartani, szerintem ez a félelem túlzott. A határokon keresztül üzemelő mm, határokon átnyúló akadályokat mindenképpen el kell, fel kell számolni, eh, jogos, egyszerűsíteni kell, egy adó nyilatkozatnak kell benyújtani az összes országban az adott cégnek. Ez a One Stop Shop egyablakos rendszerhez vezet. Azt hiszem, hogy ez a bürokrácia csökkentése, költség csökkentése, és valóban a közös adókezelés a cél annyira vonzónak kell lennie, hogy a cégek valóban úgy döntsenek, hogy belépnek ebben, mert olyan előnyök származnak ebből. Ezért a következő módosításokat javaslom. Módosítsuk a képletet, tudom, hogy ez egy drámai javaslat. Hagyjuk el az árbevétel tényezőt, és két tényezőn, a munkaerőn és az eszközökön kell, hogy alapuljon ez az adólap, a 86-os cikk. A rendeltetési hely szerinti árvétel jelentős változás jelenlegi rendszerhez képest, és az adóztatás jogot végső soron a forrás szerint államnak adja. Azt hiszem, hogy az OECD nemzetközi adóztatással kapcsolatos munkájának is hosszú ideje vezérelve ez. Fontos, hogy a kis hazai piacra rendelkező KKV-k ne essenek el jelentős adóbevételtől, Ráadásul könnyű lenne manipulálni a zárbevétel tényezőt, hogyha meghagynánk. Javaslom egy a fórum létrehozását, amely a tagállamok közti bíróságon kívül vitarendezést szolgálná. Ez a kettes Brambon bekezdése 123-as cikket módosítaná. Gyorsabb felülvizsgálatot javaslok. Három után kellene felülvizsgálatot végeznie, Eh, a hatásokról az Európai Bizottságnak, ez 133-as cikk. Tehát ebben a bizottság elemezné az előnyeit és a hátányit ennek a rendszernek, és megfontolná, hogy kötelező rendszer, jellegű rendszer bevezessen el. Fontos, hogy eh, a nemzeti, regionális és helyi szinten az adó alapra milyen hatása lenne egy ilyen közös konszolidáltársági adólap, és fontos, hogy az unión belüli e, e, relokációhoz ez nevezessen, végig kell ezt mindenképpen gondolnunk. Fontos, a legfontosabb módosítási javaslataim ezek, és most pedig érdeklődve hallgatom nagyra becsült barátaim, kollégáim építő jellegű javaslatait, amely remélhetőleg minél szélesebb konszenzushoz vezet. Köszönöm szépen Schmidt úrnak. A jelenti, jelentéstevők a néppárt esetében Rojtovasszony, de de az imént itt volt, most viszont nincs itt, de úgy tudom, hogy visszajön a szocialisták és demokraták nevében minyód hamarosan, szinte majd megérkezik, úgyhogy hát egyetlen egy árnyékjelentéstevünk van jelen, Döjung úr, úgyhogy neki adnám meg a szót. Valóban egy olyan téma, amely kiemelt fontosságú. Kedves kollega, annyi a szó. Ja, ik denk dat dit inderdaad... Köszönöm, elnök asszony. Valóban nagyon nehéz témáról van szó. A bizottság és a jelentéstevő is nagyon sokat foglalkozott vele. Én a harmonizált rendszer támogatnám, akkor sokkal kevesebb adócsalás is sok, lenne, és sokkal kevesebb szabára lenne szükségünk, akkor nem lenne az, hogy országok nehéz helyzetbe kerülnek, mert a versenyben addig fajul a dolog, hogy nullához közeli társasági adókulcsokat állapítanak meg. Nem nehéz látni, hogy a válság mit okozott ezekben a az országokban. A bizottság azonban aláhúzta, hogy ez a javaslat nem arra megy ki, hogy az adókulcsokat minimalizálja az Európai Unióban. És ez nagyon fontos. A másik probléma, amely eh, felmerül, eh, és ez a eh, jelentéstevő kívánsága az, hogy választható legyen. Na most ez nagyon sok problémát fog okozni majd az adóhatóságoknak, ugyanis nekük, nekik tudniuk kell majd egy európai rendszert is alkalmazni, és ez azt fogja jelenteni, hogy nagyon sokkal több emberre lesz szükségünk. Nálunk például Hollandiában igen komoly következményekkel fog ez járni, hogyha az ember az európai rendszert választja, ugyanakkor az, az, az eredményezi ezt majd, hogy a GDP-nk 1,70 7 százalékát is elveszíthetjük adóbevétel kiesés miatt. Minimum közös minimális adókulcsot támogatnánk, tehát egész más irányba vinnénk el ezt az egészet, és akkor ugye az lenne, az, az, de az, mert, mert különben a, az lenne a vége a dolognak, hogy, min, hogy a vállalatok nem fizetnek megfelelő adót, és, és arra senkinek nincs szüksége. Nagyon sok módosítót fogunk beadni, nagyon alaposan megtekintjük a kérdést, és a bizottság javaslatát teljes mértékben át szeretnénk majd strukturálni, át szeretnénk alakítani, hogy valamiféle pozitív eredménnyel járhasson ez az egész. Köszönöm. Igen, igen, valóban ez így van, és nyilván sok vitát is fog indulni ezt. Most pedig a szociális demokraták terében eh, megadom éppen Long kollégának a szót, mint árnyék jelentés tevőnek Köszönöm szépen, Bernadett. Kedves kollégák, nagyon megosztott a véleményem ezzel a témával kapcsolatosan. Szocialistaként és föderalistaként mindig is támogattam azt, hogy nagyobb legyen az adóharmonizáció az Európai Unióban. Azaz alap hozzáállásomban híve vagyok a konszolidált közös adótalapnak, és egy tekintetben tegyük ezt a lépést meg a vállalkozásokra vonatkozóan, de, de akkor, amikor az irányelv tervezetet olvasunk, az derül ki, hogy a bizottságnak a szándéka egyáltalán nem ez. Ugyanis az egyetlen igazi motivációja az Európai Bizottságnak az, hogy megkönnyítse a vállalatoknak az életét, amennyiben azok több tagállamban tevékenykedtek és nagyobb bevételre kívánnak szertenni. Azaz, az Európai Bizottság elfogult és meghagyja a vállalkozások mindegyikének azt, hogy szabadon válasszon, és tegye le a voksát a KKTA mellett, vagy sem, annak függően, attól függően, hogy mi a kedvező megoldás a számára adózási szempontból, mint ahogy a kollégám is ezt hangsúlyozta. Ezzel szemben a bizottság semmit sem mond arról, hogy hogyan lehet az élőmunka és a tőke jövedelmek közötti egyensúlyt jobban biztosítani, hogyan lehet az adó ellenőrzést hatékonyabbá tenni a vállalatok körében arról sem esik szó, hogy az adó dömping ellen mit lehet tenni, illetve arról sincs semmi szó, hogy milyen adó shopping következik be a katalomok közötti versenyben. Viszont az Európai Bizottság a ö, adó versenyt szinte ö, a, ö, az égiszekbe emeli, és így vizsgálja meg ennek fényében az adózását a vállalkozásnak. Azaz azt lehet mondani, hogy nehéz belátni, hogy milyen bevételi hatása lesz ez a tervezet a tagállamoknak a szintjét, és hogy milyen stratégiai döntéseket fognak hozni majd a tagállamoknak a szintjét. Másként szólva, gyakorlatilag itt most arról van szó, hogy a tagállamoknak kell itt megfelelően ügyeskedni ahhoz, hogy az adóbevételük ne csökkenjen. És ez felelőtlenség szerintem mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból. Ehhez még hozzáteszem azt is, hogy a bizonytalanságokon, a bevétel bizonyságokon kívül azt is látunk kell, hogy íme feláll nagyon költségesen egy 28. adórendszer, ez egy plusz tehet jelent valamennyi adóhatóság számára. Kedves kollégák, ennek alapján jelzem, hogy egy fakultatív KKTA rendszer mellett letenni a voksot, anélkül, hogy lenne egy alapszintje, egy minimum szintje ennek, ez nem lenne más, mint a bűvész inasnak a mesterkedése. Nagyon súlyos dolog lenne ez, akkor, amikor rendkívül súlyos körülmények között dolgoznak a vállalatok, illetve az államok, és arra törekednek, hogy csökkentsék az állam adóságokat. A stabilitási paktumnak a megerősítésén fáradoznak az államok, és szankcionálni kívánják azon államokat, amelyek a költségvetési konszolidást nem hajtják végre. Nos, ennek közepette mi az Európai Parlament képviselői támogatnánk az Európai Bizottságnak a javaslatát, amelyel kapcsolatosan gyakorlatilag a bizottság meg is fogalmazza azt, hogy fogalma sincs, hogy milyen hatással lesz mindez a tagállamok államhasználatására. Nos, ennek fényében mit is láthatunk? Azt, hogy a bizottság a vállalkozásoknak az előnyét kívánja szolgálni, és nem az, igazságszolgál... nem az igazság világosságot, nem a tagállamoknak, illetve azok állampolgárnak a javáit. Már pedig ott a válság. A válság mélységes hatása, azaz azt mondanám, hogy a KKTA akkor lenne igazán előre lépés, hogyha kötelező érvényű lenne, és nem visszamenőlegesen vetnék azt ki, és nem ö, úgy, hogy nincs még egy minimum szintje sem meghatározva. Azaz, az európai szinten, hogyha kialakítanánk a 1972-es monetáris kígyónak, valuta kígyónak a mintájára, alakítanánk itt valamilyen más megoldást ki, és ezáltal tudnánk elkerülni a különböző adóversenynek a torzulásait, és a versenytorzulást általában is. A jelentéstevő nem kérdezi meg ugyanakkor, és az opcionális jellegét a rendszernek, sem azt, hogy nincs egy minimális szintje az adó mértéknek, ami egy nagy csalódást okoz a számunkra. A jelentéstevő mindössze csak arra tesz javaslatot, hogy a képlet, a konszolidált nyereségnek a képletét módosítsuk. Értem a logikáját, de ugyanakkor azt már nehezen látom át, hogy mitől lenne ez a megoldás, az javaslat jobb, mert nem tudhatjuk azt, hogy a vállalkozások mindenre hogyan fognak reagálni. Ez a képletnek az ismeretlen tényezője. Az a véleményem, hogy akárcsak Schmidt úr javasolja máskülönben, arra kerüljön sor, hogy tehát egy dologgal tudok egyetérni, hogy ne öt év után, hanem három év után már kerüljön felülvizsgálatra az irányelv. Köszönöm szépen, kedves kollega, ezt a nagyon-nagyon teljes hozzászólást. Valóban a problematikát nagyon szépen áttekintetted. A menetrendek pedig majd a későbbiek során térnék ki, mert akár csak az előző témával kapcsolatosan itt is jelezni kell, hogy nagy eszmecserékre, vitákra alakul, kerülhet majd sor a frakciók között, úgyhogy időigényes a dolog. Most pedig Rojtova mondnak adom meg a szót a néppárt nevében. Je mi hrozně líto, že eh, došlo k posunu. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy nem értem ide időben, egy másik bizottságban volt dolgom, és nem, nem tudtam meghallgatni sem a jelentéstevőt, sem az árnyék jelentéstevőket. Elmondanám azonban akkor is, hogy támogatom a KKTA bevezetését, mégpedig azért, mert támogatni fogja a vállalkozásokat, és csökkenteni fogja az adócsalások mértékét. A értékcsökkenés lehetőségét be kell vezetnünk, és meg kell próbálnunk egyszerűsítenünk az egész terület működését, úgyhogy jó irányba megy ez az egész. És azt is támogatom, hogy ez a rendszer választható legyen legalábbis egy jó pár évig. Nagyon fontos, hogy alaposan elemezzük a helyzetet, és a javaslat ellen, valamint a javaslat mellett szóló érveket egyaránt gondosan átvizsgáljuk, hiszen a válság is nagyon súlyosan sújtotta a vállalatokat. Meg, meg kell próbálnunk hatékonyan harcolnunk a gazdasági és pénzügyi válság ellen, és ezért nagyon fontos, hogy a különböző tagállamokban szülessenek hatástanulmányok. És ezeknek az összehangolása a mi feladatunk. Ezeket, ezeket a javaslatokat tehát jónak találom. Az eljárással kapcsolatban harmonizálnunk kell a rendszert, de a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell vennünk, tehát minden olyan modifikáció ellen kell dolgoznunk, amely megemelné az adóhatóságokra nehezedő terhet, illetve az ő költségeiket. A KKTA ba nem kellene bevonni az árbevétel tényezőt, hiszen ez nagyon nehéz megbecsülni. Egyetértek ez e, a jelentéstevővel ebben. A munkaerő a legfontosabb kérdés. E, ezt is támogatom. Kell egy olyan fórum, amely a bíróságon kívüli vitarendezésre szolgál, illetve az Európai bíróság előzetes, előzetes kérdéseire válaszolna. Nagyon fontos, hogy az igazságügyet is bevonjuk ebbe, a bíróságokat, hiszen ők, ők az a, egyedül ők a, pártatlanok ezekben a kérdésekben. Tehát elemezni kell a lehetséges hatásokat, és meg kell próbálni meghosszabbítani az időhatárokat. A kkt nak nem lehetnek előnyei a nemzeti rendszerekkel szemben, hiszen az káros hatással lenne a kis és középvállalkozásokra. Egyébként minden javaslatát támogatom a jelentéstevőnek. Nagyon fontos, hogy a bizottság hatáskörén belül maradjunk. Ebben a témában az ECON az illetékes bizottság, és azt is megírták, hogy öt éven belül meg kell, felül kell vizsgálni a rendszert, és hogy esetleg át kell gondolni egy egységes európai rendszer bevezetését is. Várom az árnyék jelentéstevőkkel és a jelentéstevővel való együttműködést. Nagyon szépen köszönöm. Kívánne egyéb képviselő hozzászólni. Igen, Lögrép asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, és most a technikai részletekben nem is bocsátkoznék, sem a bizottsági javaslat kapcsán, sem pedig ö, jelentés tevőnk javaslati kapcsán sem. Mindössze arra szeretnék kitérni, mennyire fontos ez a téma, mekkora a politikai tét túl az adózási téten a vállalkozásaink számára. Hatalmas a, a, a súlya e kérdésnek akkor, amikor költségvetési integráció tervezetek vannak előttünk, és valóban arra van szükség, hogy nagyobb legyen a gazdasági konvergenciának a hatása, széles értelemben értelmezze ez, és ezen belül az adózási konvergencia égető fontosságú, sürgető hatású, amely fejlemény mindenképpen meg kell, hogy támogassa a monetáris uniónkat, tehát egy megerősített adózási konvergenciára van szükség. Világos, hogy a bizottságnak a javaslata, hallottam ezt, ugye nem elég erőteljes, nem eléggé gyors ütemezést irányoz elő, de hát ha tökéletesen törekednénk egyből, akkor ez talán ártana a jelenlegi javaslatnak, úgyhogy azt mondanám, hogy a közös konszolidált társaság adólapjának a felépítése a vállalkozásoknak az esetében, ez már egy nagy előre tépés lenne az összes adózási kereten belül. Elnök, köszönöm szépen, van egy további hozzászólás? Nincs. Akkor most pedig megadnám a szót Hill úrnak a bizottság nevében, mint hogy a bizottsághoz több képviselő is szólt erőteljesen. Uh, of course we are grateful for the proposal. Köszönöm. Természetesen érdeklődve hallgattuk a javaslatokat. Vannak olyanok, amelyekhez uh, alapos jogi elemzés is szükségeltetik. hiszen alaposan elmeztünk ezt a kérdést, mivel az Európai Bíróság asztalára került könnyen a kérdés. Először is választható rendszer ez a tagállamok számára, azon tagállami vállalatok számára, amelyek nem akarnak egyszerre két rendszernek eh, megfelelni. De a tagállamok dönthetnek úgy, hogy összhangba hozzák a tekinti a szabályokkal a saját adórendszerüket, amely egyébként a tagállami társasági adórendszereken alapul, például úgy dolgoztuk ki ezt, hogy in the member states. az a lehető legjobban megfeleljen a tagállami rendszereknek. A Az adóalapban azért szerep a rendeltetési hely szerinti bevétel, hogy minél kevesebb adóbevételtől essenek el a tagállamok, hogyha az a, a, hát ezt kivesszük a rendszerből, az elbevétel kiadjuk a rendszerből, eh, akkor az nem marad más, mint a, az alkalmazottak száma, illetve az eszközök, ami nyilván az adóbevételeket át súlyozza a tagállamok között, ezek arányát megváltoztatja. Meg kell tehát vizsgálnunk, ezt hogyan lehet figyelembe venni. Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb megjegyzésé. Merci. Euh, Nagyon szépen köszönöm. Adjuk meg a szót most a jelentéstevőnek, de azért lenne egy kérdésem is, ha használjam ki ezt az alkalmat, idő van előttünk, és nem vagyunk sokan. Tehát lenne egy kérdésem a jelentőstevő irányába, ha nem születne meg a adózási mértéknek a minimális harmonizációja, akkor mi történne a jelenlegi válságnak a fényében? Nem állna fenn az a kockázat, hogy még hangsúlyosabbak lennének az egyenlőtlenségek, és még nagyobb nehézségbe kerülnének az európai országok, azok, amelyek már eleve nehéz helyzetben vannak. És hogyha ezzel szemben nem hozzuk meg azokat a döntéseket, intézkedéseket, amelyek szerintem nélkülözhetetlenek, akkor akkor mi történne? Jó irányba haladunk, vagy, vagy éppenséggel pont ellenkezőleg, és súlyosbítjuk a problémákat? Thank you very much. Well... Köszönöm szépen. Én már elég sok éve foglalkozom politikával. Természetesen mindig az ég felé kell törekedni, de nem mindig érünk el odáig időnként egy picit pragmatikusabban kell gondolkodni, legalábbis, ahogy hölgy, hölgy is mondta, hogyha valamit el akarunk érni. Ezért azt mondanám, megértem a harmonizációval kapcsolatos aggájaikat, de számomra ez az egész legitimitás kérdése is. Az Európai Unióban nagyon sok olyan dolog van ma, amely rendkívül kevéssé átláthatóan folyik, amelyek kapcsolatban nincsen nyilvános vita, és amelyben nem vonják be a tagállamokat és a polgárokat. És ez nem csak gazdasági, gazdaságilag, hanem politikailag is nagyon érzékeny időszak, problémás időszak. Én olyan országból jövök, ahol mindig is magasak voltak az adók, ez nem volt probléma. Egy kicsit csökkentettünk ugyan rajtuk az e, elmúlt években, de én megszoktam ezeket. És azt is megszoktam, hogy azok a politikusok, akik ezeket a magas adókat bevezetik, azokat az utcán is láthatom. És és, és szembesíthetem őket a döntéseikkel helyi, regionális és nemzeti szinten is. És azt tudjuk, hogy 45%-os volt a részvétel, tudjuk, hogy a mi országunkban 45%-os volt a részvétel, és a több, nagyon sok országban pedig 24-25%-os. <clears throat> Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne akarjunk túl sokat, ne, ne, ne, ne akarjunk többet markolni, mint amennyit tudunk. Majd meglátjuk, hogy hogy végződik ez az egész. Tiszó asszony a Gazdaság és Monetáris Bizottságból többé-kevésbé azt javasolja, hogy kövessük a bizottság javaslatát, hogy ne nagyon változtassunk rajta semmit. Hát, körülbelül így néz ki most a helyzet. Úgyhogy azt hiszem, hogy Dion úr kérdésére ezzel válaszoltam is. és talán Hanok Hoang Gnok kérdésére is. Rojtova asszony megemlítette a szubszidiaritás kérdését, természetesen ezt is tükröztetni kell, és az önök szempontját is. Nem lehet azt mondani, hogy mostantól kedve ez lesz, és hatodik haszakad ezt kell csinálnunk. Ezt nagyon jól át kell gondolnunk. Lehet, hogy majd a szerződés módosításkor gondolatunk másra is, de azt, mm, azt, azt nem tudjuk még. Ezért én is támogatom a bizottság javaslatát. Hogy miért javaslom ezt, ezeket a változtatásokat, azt tekintve, hogy hogy számítjuk ki a, az egészet, és hogy ebbe az árbevétel tényezőt miért nem szeretném bevenni. Mondtam, nagyon fontos, sarkalatos kérdés ez, de nagyon jól tudom, hogy a kisországok legnagyobb problémája pontosan ennek a javaslatnak az elfogadása. Hogyha, bár nehéz, de megpróbáljuk kiszámítani, hogy hogy végződik a dolog, akkor ez a fajta megoldás kedvezőbb lesz a kis országok számára. Abban egyetértek, hogy szükség van további elemzésre, hatástanulmányra, ez ugye csak egy vélemény, és nagyon-nagyon bonyolult, nehéz ügyről van szó, de úgy gondolom, hogy ha a bizottság legalább elmondaná a véleményét erről, és, és egy mélyebb elemzést készítene a témáról, amit aztán elénk tárna, akkor az az egész KKTA kérdésére nézve nagyon hasznos lenne. Ez az én javaslatom, hogyha kihagyjuk ezeket a nagyon jelentős változtatásokat, azzal is elleszek, de azt nagyon nehezen tudnám elfogadni, hogyha kötelezővé tennénk a rendszert, és hogyha minimális rátát vezetnénk be. Ugyanis én meghallgattam a, az üzleták képviselőit, hiszen rájuk kell figyelnünk, ők teremtik a munkahelyeket, és versenyképesebb iparra van szükség Európában, hogyha ők az ilyesfajta rendszert, hogyha nekik el kell fogadniuk ezt a rendszert, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy átmeneti időszak, egy fokozatos bevezetés. Nagyon fontos, hogy figyeljünk az iparák képviselőire. Nekem nincs problémám ezzel. Ahogy már mondtam, olyan országban élek, ahol hát nem tudom én is már Bild asszony vagyunk, on, származunk ebből az országból, és mi elfogadjuk a, a magas adókulcsokat. Nekünk nem probléma. De az a fontos, hogy hatékonyak legyenek, célzottak legyenek, és hogy nemzeti szinten határozzák meg ezeket az adókulcsokat. Köszönöm. Si, Madame Rojtova. Rojtova asszony szót kért ismételten, és amennyiben Lim úr és Döjung úr szintén szót kér, akkor van erre lehetőség, mert annyi idő áll előttünk. Rojtova asszony először is. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a legitimitás kérdésére. szakbizottságunk és az Európai Parlament Nos, közös célunk az egységes belső piac kiteljesítés, és minden olyan cég, amely több tagállamban működik, legyen kis vagy középméretű vállalkozás, komoly problémákkal kell, hogy szembenézzem. Ha külföldön akarnak üzletelni, akkor az adóalapjuk a másik tagállamban másképp kerül kiszámításra, ezért roppant fontos és hatékony lenne egy közös társasági adóalap. Ez tehát a belső piaci szempont. Lássuk most a politikai szempontokat. Vannak, akik nem akarnak mélyebb integrációt. Nekik ez problémás, mert hogyha konszolidáljuk az adóalapot, ugyanis hiányzik jelenleg a politikai szándék, a politikai akarat, és valószínűleg attól tartanak, többé-kevésbé joggal, hogy hosszú távon a, nem csak az adólap, hanem az adó kulcsok harmonizálására is sor kerülne. A belső piac teljes konszolidációja tabu, nos ezt gondolni is helytelen. az Európai Bizottság eh, e gondolatok mentén nyújtottam a javaslatát, a szubszidiaritás eh, elvi tiszteletben tartva gyakorlatilag módon, de hogyha de ha komolyan veszük azt, hogy a nemzeti költségvetések fontosak, relevánsak, akkor akkor politikusként a legitimitás elvárásának is eleget tettünk. A tanácsban majd hosszan rágják ezt a csontot, de fontos, hogy az Európai Parlament és a mi Bizottságunk ne blokkolja ezt a témát, ne el legyünk kerékkötői ennek a folyamatnak. Nos, úgy vélem, hogy az IMCO szakbizottság nak a szokásai is, és hát azt hiszem, hogy több mint szokása, hogy úttörő szerepet töltünk be, az elnök úrunk meg tudja csak azt hiszem előgít, elő, erősíteni, ez más különben a Lisszaboni szerződés is lehetővé teszi, amely eszközöket ad a kezünkbe, és hát egyéb megoldások is léteznek. Úgy vélem, hogy ez a téma is lehetővé teszi azt, hogy a szerződésnek azon pontjait is kihasználjuk, amelyeket nem szoktuk kihasználni. Megadom a szót Limnek. Köszönöm szépen. Nem szeretném újraindítani az egész vitát, mert hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők is már szóltak, megengedik. Egy ironikus észrevételem lenne mindössze. Talán azt is lehetne javasolni ebben a szurreális ö, ö, ú, Európai Unióba, hogy akár tegyük meg azt, hogy az autót is adót is választhatóvá tesszük. Aki akar adót fizetni, az fizessen, aki nem, az nem. És hát hallottuk azt, hogy az Európai Bíróság hogyan lép, vagy léphet fel, és lépett fel. Engem azt hiszem, hogy azért mégis nagyon aggaszt az, hogy milyen úton, módon érvényesítenénk a költségvetési fegyelmet, azaz bírósági úton. Hát szóval nem, nem, nem igazán tudom, hogy az utcai tüntetések is hát hogyan tehetik lehetővé azt, hogy utána így vagy úgy szavazunk. Elnök, Köszönöm szépen, van-e további hozzászólás? Döjong úr. Rövid leszek, elnök asszony én eh, teljesen egyétek az elhangzottakkal, a válságperiódus közepette, arra van szükség, hogy intézkedések szülesenek. 1,77 os mértéket értünk el a holland adó eh, kulcs eh, esetében. És hát én azt hiszem, hogy ez a mérték érdekes lehet, és érdekes lehet a néppártos kollégáknak menni az, hogy itt és ott mi történik. Egészen eh, biztos, hogy szankciálni fognak minket, figyelembe véve az automatikus funkcionális intézkedéseket, amelyeket Merkel asszony javasol. De hát erről, eh, de, de Hollandiában másként eh, gondolkodunk, nem azért, mert nem kívánjuk, hogy létezzen egy közös társasági alap, hanem azért, mert hogy létezik egy minimál szint és kötelező kötelező, kötelező a minimális szint, és hát mi annak vagyunk hívei, sokkal messzebbre jussunk el, mint ahogy azt a bizottság javasolja, vagy a jelentés tevőnk proponálja. Úgy vélem, hogy van idő előttünk, és rá kell szánnunk a kellő időt a témára, azért, hogy módosítások szülesenek tartalmasan, mert rendkívüli módon összetett szakmai kérdésről van szó, azaz az időt is meg kell adni ahhoz, hogy ilyenek megszülethessenek. Elnök, teljesen egyetértek önnel, és ö, majd beszélünk is hamarosan a menetendről is, de hagyjadjon meg még a szót Herbol úrnak. Örülök neki, hogy a vita végére beérkeztem. Elnézést kérek. Erik Schmidt úrral tartott találkozónak az elnöke voltam. A, ő itt volt az e, a parlamentben, és az innovációról tartott egy beszédet. Azért, amel ezt ennyire részletesen, mert egy, ez is egyike azoknak a kihívásoknak, amely az Európai Unió előtt áll, a növekedés kérdése, és nagyon sok ország van, ahol a társasági adórendszer, és hogy a kutatási, fejlesztési költségeket, hogy kezelik, illetve hogy ez az ezekkel kapcsolatos adó zási rendszer mennyire előnyös a vállalatoknak, ez mind nagyon fontos kérdés az, az a kérdés, hogy ezt harmonizáljuk az Európai Unión belül, vagy egyszerűen országokként, országonként döntsék el azt, hogy az innovációt hogy próbálják ösztönözni. Nagyon sok nehézség van tehát ezzel a témával kapcsolatban. És a másik probléma a tagállamokkal kapcsolatban az, hogy az a adó szabad megállapításának az elve legalábbis eddig olyan dolog volt, amelyhez a tagállamok mindenképpen ragaszkodtak, a szuverenitás és a gazdaság irányítás egyik fontos eszközének tartották. Ezért az eurózóna tagjainak ezzel kapcsolatban tartott tárgyalásai is nagyon fontosak a parlament számára is mert akkor kiderülne, hogy a, hogyha az rendszerek harmonizációja nem sikerül, akkor mi lesz? Ugye Oles mit országa és az én országom között is nagyon sok eltérés van az adórendszer szempontjából, és akkor ez még hozzájárul a a, a szociális, illetve a biztosítási rendszer, nagyon sok különbség van a különböző országok között, és úgy érzem, hogy sem a parlament, sem a tagállamok nem számára nem kétséges, hogy ez nagyon fontos terület lesz, és ezért kell nagyon jól átgondolni ezt. A KKTA nem különíthető el ugyanakkor a többi területtől. Szélesebb szempontból kell ezt megtekinteni, hiszen ez a nagy képnek csak egy nagyon kis része. Na most az innovációs kérdésre visszatérve, hogyha az, azok az országok, ahol sokkal ö, sikeresebben ösztönzik az innovációt, úgy találják, hogy összeköthetik ezt az adózás kérdésével, akkor persze ez érdekes, és akkor számukra fontos is az, hogy a, tapasztalatcsere meginduljon, és akkor majd a többi ország is átgondolhatja, hogy hogy változtathatnak ők a helyzeten, és ez a piacot ösztönző változásokhoz vezethet, esetleg ahhoz is, hogy bizonyos vállalatok változtatásokat kell, hogy eszközöljenek, és esetleg átteszik a székhelyüket másik országban. Nem tudom, hogy olyasmit is ezt mondtál, mint jó liberális, de ha igen, akkor örülök, hogy ezt legalább támogatni tudom. Nagyon szépen köszönöm, Dőjong úr, és valamennyi jelenlevő képviselő szót kapott ezen nagyon összetett és lényeges témával kapcsolatosan, ami az ütemezést illeti, már jeleztük, hogy nagyon kevés időnk van, december 8-ra terveztük az előterjesztéseknek a határidejét, mármint a módosítások előterjesztéseknek a határidejét. Azt hiszem, hogy elnök úr egyet tud ön majd ön érteni azzal, hogy kitoljuk ezt a határidőt 14-ére, azaz december 14-e szerdai napra, úgy, ahogy azt megtettük az előző jelentéssel kapcsolatosan, amennyiben a jelentéstevő és a szárnyék jelentéstevők is egyetértenek ezzel. Január 9-én vizsgálnák meg a módosításokat, és aztán az imco február 6-án szavaznák mindenről, ami azt hiszem lehetővé teszi azt, hogy addig is rendszeresen leüljenek egymással az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő, és akkor így módon február 29-én az Ekon szavazhat mindenről, és akkor április 17-én a plenáris ülésen is szavazása lehet vinni a témát. Egyet tudnak-e érteni, kedves kollégák, mindezzel, ami persze szoros határidőket jelent, de mégis jobb munkatevékenységet tesz lehetővé. Amennyiben nincs ellenvetés, akkor itt most lezárjuk az ülésünket, kicsit korábban rekesztjük ezt be, mint általában szoktuk ezt tenni. Azért még hagyadjam meg a szót elnök úrnak is, hogy ő mondja ki a végszót, és hát kiknek jó visszatérést kívánok. Köszönetet mondok önöknek is, köszönetet mondok a tolmácsoknak is, és a tolmácsok is ezt persze megköszönik. Láthatják is, karácsonyi ajándékot kapnak most önök, kedves tolmácsok, mert hogy általában hosszabban szoktuk az üléseinket tartani, ezúttal viszont rövidebbre szabtuk az ülést, úgyhogy köszönetet mondanék önöknek, is, visszadom a szót, illetve az elnöki pulpitust elnök úrnak. Köszönöm Benedett Vernyónak, elegánsan, mégis olyannyira hatékonyan vezeti az üléseket távol létemben. Annyit szeretnék elmondani, hogy karácsony lesz még egy ülésünk. December 20-án, 3 órakor, amikor a lengyel elnökség jó néhány más dossziéról is beszámol, majd remélem minél nagyobb számon részt vesznek majd a kollégák. De annyit azt hiszem elmondhatok, mert nem titok, hogy december 20-a lesz az utolsó ülés, amikor Jordan itt lesz velünk. Egy fontos új uh, posztot beosztást kap a jobb jogszabályalkotás egységben. Hivatalos bejelentés még nem volt erről. Csak azért mondom el most ezt, mert meghívunk mindenkit egy italra a, a 20. ülésünket követően. és remélem, hogy minél hamarabb hivatalosan is bejelentik áthelyezését. A jövőben majd remélem alkalmam nyílik még eh, megköszönni neki a munkát. 2004 óta a osztályvezetője ennek a szakbizottságnak, amikor ugyan a mi bizottságunk, és alin mccarthy is eh, meghívjuk majd 5-6 évvel ezelőtt Whitehead kollega, neki annyira hiányzik a mai napig számunkra, őt is meghívnám, hogyha lehetne, de hát felülről is majd itt lesz velünk. Tehát december 20-án találkozunk, addig is a legjobbakat, és én is köszönöm a tolmácsok munkáját.